Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok, megkezdjük az ülésünket. Ha nem bánnák, mi sem bánnánk, ha elfoglalnák helyeiket. Nos, ha megengedik, akkor Marco Marinari urat szeretném a DG elnökség részéről. Ő fogja bevezetni az Európai Parlament részéről ezt a plenáris ülésszakot. Marco Marinari úr. Buongiorno a tutti napot kívánok! Nagyon örülök annak, hogy ide megérkezett mindenki. Tudom, hogy a mai nap hosszú lesz, 1, 2, 1, 2. Put on your headphones, Kérem, hogy mindenki vegye fel a fülhallgatóját. Yes, János. Please put on your headphones so that you Kérem, hogy mindenki tegye fel a fülhallgatóját, mert csak így lehet működtetni a rendszert. Tehát még egyszer üdvözlök mindenkit itt a harmadik európai parlamenti ülésünkön, és hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni az ülésünket, Márko Marinárit kérem fel, hogy bevezetőt tartson az Európai Parlament ti első plenáris ülésünkön. Márko, tiéd a szó. Mindenkinek jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök az Európai Parlamentben. Tudom, hogy nagyon hosszú és sűrű nap vár önökre itt az Európai Parlament székhelyén. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a mai délelőttünket azzal fogjuk kezdeni, hogy elmondjuk, hogy mit is tesz az Európai Parlament, hogyan dolgoznak az önök által megválasztott képviselők, és hogyan dolgoznak. Ugyanis a mai napon önök is úgy fognak dolgozni, ahogyan a plenáris ülésen a parlamenti képviselők szoktak. Az Európai Parlament egy olyan intézmény, az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye, amelynek különlegessége hogy ez az egyetlen olyan intézmény, amelyet egyenesen az állampolgárok választanak. Ugye önök is tudják, hogy öt évente mindannyiunkat választásokra hívnak, ott kiválaszthatjuk képviselőinket, akik majd itt képviselnek bennünket öt éven keresztül az Európai Parlamentben. A képviselők aztán a tanácssal, a bizottsággal és más európai intézményekkel közösen fognak dolgozni, azon, hogy javítsanak az európai már létező jogalkotáson, másrészt pedig, és főként ez a fő feladatuk, hogy új jogszabályokat dolgozzanak ki, amelyeknek a célja mindig az, hogy életkörülményeinket, mindennapjainkat javítsák. Az európai parlamenti képviselői most 700 35-en vannak, négyen, és különböző európai parlamenti szakbizottságokban, illetve delegációkban dolgoznak, de azután ebben a teremben és más termekben is, más helyszíneken is mindannyian is összeülnek azért, hogy véleményüket kicseréljék. Ez is szükséges. Amikor egy ilyen nagy teremben ülnek le a képviselők, akkor nem nemzeti delegációk szerint ülnek, ahogyan önök most, hanem az úgynevezett frakciók ma tömörülve ülnek, ugyanis ez a parlament európai rendszerben dolgozik, transnacionális rendszerben, ami azt jelenti, hogy az Európai Parlament képviselői politikai meggyőződésük alapján tömörülnek csoportokba. Ma ez máshogy van egy kicsit, mert ugye önök most különböző országokból érkeztek, és teljesen természetes az, hogy nemzeti delegációk alapján üljenek itt a plenáris ülésteremben is. De amikor a képviselők dolgoznak, az első sorban ülnek mindig a frakcióvezetők, mögöttük a frakcióvezető helyettesek, delegációvezetők és szakbizottsági vezetők, és azután az összes többi képviselő a ABC sorrendben. Azért, mert nincsen semmiféle különbség a képviselők között. Nem teszünk különbséget. Mindenki az anyanyelvén beszélhet, mint ahogyan én is most anyanyelvemen beszélek, és ezt tehetik majd önök is a mai napon a munkálatok során. A parlament már az 50-es évek óta mindig is megadta a lehetőséget minden parlamenti képviselőnek, hogy anyanyelvén szólaljon meg. Ez azért van így, mert ez egy demokratikus ülés, ahol, ahová bármilyen európai polgár választható, és el szeretnénk kerülni azt, hogy az, hogy valakinek az idegen nyelvi ismerete jobb vagy rosszabb, az meghatározza a munkáját. Éppen ezért mindenki a saját anyanyelvén szólalhat fel, és ez így lesz önöknek is ma, a mai napon. Tehát mindenki az anyanyelvén beszélhet. Képzeljék el, hogy hogyan is néz ki több mint 700 parlamenti képviselővel egy plenáris ülés, és sok-sok napi rendi ponttal. Hogyan lehet kezelni ezeket a képviselőket, akik természetesen el akarják mondani a mondani valójukat, a véleményüket, Nos hát, ez úgy történik, hogy mindenki felszólalási időt kap. Vagyis minden frakció, attól függően, hogy mekkora frakcióról van szó, arányosan ö, időt kap ö, felszólalásokra. Minél több képviselő alkot egy frakciót, minél nagyobb egy frakció, annál több felszólalási időt is kap ez a frakció. Azután a parlament technikai szolgálatai kiosztják a felszólalási időket, azután pedig a frakciók kell eldöntsék azt, hogy közülük soraikból ki fog felszólalni és mennyi időn keresztül. A minimális felszólalási idő fél perc, a maximális 6 perc. A legtöbb képviselő egy ilyen plenáris ülésen általában egy, másfél percre vagy kettő percre kéri a szót, lehet, hogy ez kicsit furcsának hangzik, és mindenki azt gondolja erről, hogy mit is lehet egy vagy másfél percben elmondani. Igazából nagyon sokat. Azért, mert a plenáris ülést úgy kell tekinteni, mint a viták lezárását, hiszen ez, az, az, ezekre a vitákra már a delegációkban és a parlamenti szakbizottságokban sor került. Éppen ezért, akkor, amikor a plenáris ülésen felszólal egy képviselő, akkor igazából munkája konklúzióit, végkövetkeztetéseit mutatja be, és kollégái pedig már ismerik az ő munkáját. És természetesen így lesz ez önöknek is a mai napon, hiszen már világos javaslatokkal érkeznek ide, végkövetkeztetéseket fognak a kollégák elé beterjeszteni. Lesz ma is egy felszólalók listája, és a szülést levezető elnök fogja megmondani, hogy mindig éppen ki következik, és majd meglátják azt is, hogy ezeken a kis kijelzőkön, itt a jobb és bal oldalon mutatjuk majd az időt. Ez nem fenyegetés, hanem csak egyszerűen mutatja, hogy mennyi idő telt le, be kell tartani ugyanis a felszólalási időket. Természetesen, amikor a második perc végére nem fejezték be munká, mondatukat vagy gondolatukat, akkor azért senki se fogja hirtelen elvenni önöktől a szót, de csak néhány másodpercre, és kérünk mindenkit, hogy ne éljen vissza ezzel a lehetőséggel. Azért van ez így, mert szeretnénk biztosítani a lehetőséget mindenki számára, hogy felszólalhasson. Tehát kérem, hogy ezt ne úgy tekintsék, mint szólásszabadságuk korlátozását, hanem inkább korrektség, tisztelet a kollégák felé, annak érdekében, hogy programjuk szépen le tudjon folyni egészen a nap végéig. Ez a mai ülésterem nem a plenáris ülésterem. Ott kellett volna dolgozzanak, de sajnos ez az ülésterem, amely egyébként pont itt van, ugyanezen az emeleten, a szembelévő oldalon. Hát ezt most sajnos le kellett zárni, mert felújítási munkák folynak. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a mai ülést ebben a teremben fogjuk megtartani, és egy másik termet is rendelkezésre bocsátunk, ahol meg lehet hallgatni, tehát ahová közvetítjük a munkát, azért, hogy mindenki részt vehessen rajta. Tudom, hogy nagyon sűrű a programjuk, nagyon gazdag programuk van, hiszen egyetlen egy nap áll rendelkezésükre. Akkor, amikor a plenáris ülésen a parlamenti képviselők ülnek össze, négy napon keresztül dolgoznak. De a négy nap alatt is nagyon intenzív munka folyik. Képzeljék el, hogy 8 óra 39 körül kezdődik a munka, ebédidőig tart, akkor van egy szavazási időszak, és aztán 5, 15 órakor újra kezdődik az ülés 20 óráig, akkor megint van egy rövid szünet a vacsora érdekében, és aztán este 9-től éjfélig megint folytatódnak az ülések. És ez így megy hétfőtől csütörtökig. Miért is van szükség ennyire intenzív munkára? Hát azért, mert az évek során ez a parlamenti ez a parlament egyre több jogosítványt kapott, és azzal, hogy növekedtek a parlament jogosítványai, egyre több anyagról kellett beszélnünk, és ezért kellett ennyire koncentrált, sűrű programot megalkotni. Egyre több témával kell foglalkoznunk. De egyébként miért is van ez így? Azért, mert Európában Gyakorlatilag egy tökéletes kétkamarás rendszer alakult ki. Az egyik kamara az Európai Parlament, a másik pedig a miniszterek tanácsa, és ez a kettő azonos hatalommal rendelkezik. Azért kell nagyon sokat dolgoznunk, mert az Európai Uniónak a mindennapokra kiterjedő nagyon sok területen, gyakorlatilag a legtöbb területen jogalkotási joga van. Képzeljék el, hogy a nemzeti jogszabályok 80%-a ma európai jogszabály, amelyet csak egyszerűen át kell ültetni a nemzeti jogba. Ezeket az Európai Bizottság alkotja meg, amelyet egy kicsit úgy kell elképzelni, mint az EU kormányát, és végül is a két kamarának kell jóvá hagyni ezeket a jogszabályokat a parlament, amely egykamarás rendszerben működik, és amelyet a választópolgárok választanak egyenesen, és a másik kamara pedig a, az Európai Tanács, ahol a miniszterek ülnek össze, a különböző kormányok képviseletében, és a másik oldalon pedig ott van a parlament, amely pedig az európai polgárokat képviseli. Ez a két intézmény együtt dolgozik azon, hogy jogszabályokat alakítsunk ki, amelyeknek célja, hogy mindennapi életünket javítsuk. Önök is jól tudják, ez a rendszer nem tökéletes, nagyon sok kritika is éri, de azért mégiscsak működőképes modell ez, és nagyon sok demokrácia, vagy születőben lévő demokrácia a harmadik világban egyfajta példaképként tekint. A demokrácia nevében ez a parlament nagyon sok kezdeményezéssel is él. Az egyik ilyen kezdeményezés, ez a mai nap is. Tudom, hogy nagyon sok munka vár önökre a mai napon, ezért nem is akarok több időt vesztegetni. Úgyhogy megadom a szót ismét Clark kollégának, hogy ő hivatalosan is megnyissa a mai munkanapot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és jó munkát! Thank you very much, Marco. Köszönöm szépen, Marco. Mint ahogy igazából én vagyok a technikai kérdésekért felelős. Kérem szépen, hogy végig tartsák a fejükön a fejhallgatót. Minden EU hivatalos nyelven lesz tolmácsolás, talán erre már rájöttek, ha látják, hogy ha megnézik az egyes fülkéken számok és a nyelvek találhatóak és ha akinek valakinek nem jutott esetleg, ha különleges fejhallgatóra van szüksége, akkor a terem hátsó részében megtalálja. 12.30-ig tart a délelőtt, aztán lesz egy ebédszünet, 14 óra 30-tól 18 óráig tart majd a délutáni plenáris. Három plenáris lesz igazából, az első az ENSZ fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos egyezményéről szól, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet a gazdasági válság keretében ezzel a kérdéssel, hogyan lehet átültetni a jogrendbe, a válság kontextusában a fogyatékkal élő emberek jogait. Aztán, ami a harmadik plenáris ülést illeti, megnézzük majd a fogyatékkal élők mm, különböző szabadság, alapszabadság jogainak megvalósulását. Ugye fel készülünk az európai hozzáférhetőségi jogszabály elfogadására, az akadálymentességről szóló jogszabályra. Már előzőleg elkészült a felszólalók listája. Ha úgy tetszik, ebben a teremben kvázi úgy csinálunk, mintha egy igazi plenáris ülésen lennénk, minden eljárási szabályzati szabályt be kell tartani, tehát mindenkinek akkor kell felszólalnia, amikor a felszólalás időt kapta. A Yehudi Menuhin térben, ez egy nyílt tér, ugyanebben az épületészben van, van két emelettel lejjebb, ott abban a térben lesz az ebéd. Minden tisztelt vendég, kísérő, képviselő szeretettel vendégünk lesz kávét, teát fél órán belül fognak felszolgálni, negyed tizenegykor. Kérem, ne csüggedjenek, 10 óra 15 körül felszolgálják a kávét, teát. 17.30 körül lesz egy egységes szavazásunk erről az állásfoglalás tervezetről. Ez arról szól, hogy az ENSZ fogyatékkal élők egyezményének megvalósítása hogyan képzelhető el. Kérem szépen fél hatkor legyen itt mindenki a szavazása. Ez az állásfoglalás az Európai Fogyatékkal Élők Fórumának munkájának gyümölcse bizonyos tisztelt kollégák mérgezéseit beépítettük ebbe az állásfoglalásba. Az állásfoglalás az EDF, tehát az Európai Fogyatékossági Fórum kollégáinak, képviselőnek megjegyzésével gazdagított változatáról fogunk majd szavazni. Kérem szépen, miután a mobiltelefonok interferálnak a tolmácsolási rendszerrel, kérjük szépen, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják le. Kérem szépen, hogy persze, hogyha visszajönnek, akkor majd kapcsolják be a berendezéseiket. E, most, ha megengedik, akkor az EDF delegátusok megjegyzéseivel kiegészített állásolást illetően szeretném elmondani, hogy köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az állásfoglaláshoz angolul és franciául, és könnyen olvasható formátumban hozzáférhető. A végső verzió minden nyelvre majd lefordítása kerül. Kérem szépen, ha valakinek rossz nyelve fordították le az állásolalást, akkor, hogy nem, nem találja azt a változatot, kérem szépen juttass el az rdf e hez a három plenáris ülésen nemzeti EU szintű fellépésről van szó, és világszintű fellépésről. Öt fő szekcióra lehet osztani. Az első részben arról beszélünk, hogy az EU-nak milyen intézkedéseket kell tennie, hogyan lehet közösen kilábalni a válságból. Meg kell reformálni az Európai Unió 2020-as stratégiáját, illetve az fogyatékkal élőkre vonatkozó európai stratégiát, alapjogi, szociális jogi alapokra kell helyezni ezt a stratégiát. Az Európai Bizottság a jövő év elején egy szociális beruházási csomagot fog beterjeszteni. Hosszú távú befektetése van szükség a szociális védelmi hálózatba. Garantálni kell az önálló lakhatást, a képzést, oktatást, hozzáférést a munkaerőpiachoz, külön oda kell figyelni a fiatalokra, a nőkre, idősekre, fogyatékkal élő munkavállalókra, hozzáférhetővé kell tenni az egészségügyi szolgáltatásokat. Az Európai Unió felül vizsgálja majd az európai szemeszter keretében az európai tagállamok foglalkoztatási, munkanélküliségi stratégiáit. Meg kell néznünk, hogy ezekbe a nemzeti programokba hogyan épülnek be a fogyatékkal élő emberek. A második fő téma. Alapvetően azt szeretnénk, hogyha a fő európai alapok tartalmaznának olyan projektekre való finanszírozást is, amelyek az akadálymentességet segítik elő, a konkrét ösztönzést, amelyek lehetővé teszik azt, hogy akadálymentes kutatási, fejlesztési, közlekedési projekteket lehessen megvalósítani. Itt a strukturális alapokra gondolok a Connecting Europe Facility, aztán a transzeurópai hálózatok, az új kutatási keretprogram, a nemzetközi kutatási programok, együttműködési programok, ezeket az Európai Parlament tárgyalja a nap, napjainkban. A harmadik fő téma konkrét intézkedésekkel kapcsolatos. A mit kell az EU-nak tenni annak érdekében, hogy átültesse az EU joggyakorlatába az ENSZ ide vonatkozó egyezményében foglaltakat. Nagyon fontos a diszkriminációmentesség, nagyon fontos a kollektív szerződések kérdése, nagyon fontos a hozzáférhetőség, az akadálymentesség az EU intézmények esetében is. A negyedik téma olyan jogszabályokkal foglalkozik, amelyeket az akadálymentességgel kapcsolatban kell elfogadnia az EU-nak. Itt az a világhálóhoz való hozzáférhetőség, az EU-s intézményekhez való hozzáférhetőség. Mit szeretnénk látni majd a jogszabályok végső formájában? Aztán itt van az a kérdés is, hogy hogyan lehet a szabad mozgás garantálni a fogyatékkal élő emberek számára. Nagyon fontos a nemek közötti egyenlőség is még ezek mellett, ezen felül. Konkrét javaslatokat is megfogalmaztunk. Egy európai parlamenti állásfoglalás készült az indítványunk alapján, ez hozzájárult az Európai Unió jelentéséhez, amely éppen az ENSZ egyezmény végrehajtásáról szól. Az Európai Parlament plenáris ülésén is foglalkozott ezzel a jelentéssel. Az Európai Parlamentnek van egy munkacsoportja, amely az ENSZ fogyatékkal élők egyezményének megvalósítására szól. Lesz majd egy ilyen munkacsoport, amelynek vezetője a Petíciós Bizottság elnöke. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a fogyatékkal élők Európai Parlamentje is valóság legyen. Én a tisztelt háznak azt szeretném ajánlani, hogy vitassák meg ezt a kérdést. Most pedig szeretném átadni a szót Jánosnak, ő fogja megnyitni a harmadik fogyatékkal élők Jánisznak adom meg a szót az EDF, az Európai Fogyatékkal Élők Fórumának elnökének. Jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy itt láthatom önöket. Nagyon örülök, hogy részt vehetek a harmadik fogyatékkal élők Európai Parlamenti plenáris ülésén. Azt gondolom, hogy mielőtt hivatalosan megnyitnám ezt az ülést, az Európai Parlament elnökét kell üdvözölnünk, Schulz urat, hiszen itt van körünkben. Schulz úr azt hiszem még nem érkezett meg, pontosabban várjuk. Három negyedkor érkezik hozzánk, akkor majd üdvözöljük. Most pedig angolra vált a tisztelt képviselő úr. Tehát a hivatalos megnyitót tartsuk majd meg Martin Schulz jelenlétében. Szerintem nagyon gyorsak voltunk, kvázi előrébb szaladtunk, mint kellett volna a hivatalos program szerint. Akkor kérem szépen, most Várjuk meg, míg az Európai Parlament elnöke megérkezik, és tartsuk meg ennek a nagyon fontos eseménynek a hivatalos megnyitóját az Európai Parlament elnöke jelenlétében. Köszönöm.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 Can you, can you hear me? Hallanak? Kérem szépen. Kérem szépen. Kérem szépen. Mindig vegyék fel a fejhallgatót, csak így működik a tolmácsolás. Kérem szépen, maradjanak a helyeiken, mert bármikor megérkezhet az Európai Parlament elnöke, és amint megérkezik, azonnal kezdenünk el. Kérem szépen, maradjanak a helyükön, és hagyják a fejükön a fejhallgatót. az egészség. Az egyes államok nem töltik. A Medicare Sajnos, hogy utána hogy egészségügyi kiadások körülbelül négyszer állatosság. A GDP-nek a GDP-nek közel 10%-át töltik. Miközben az ellátás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

We are ready to start the opening. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük a fogyatékkal élők harmadik európai parlamenti ülését. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy körünkben van az Európai Parlament elnöke Martin Schulz úr. Az Európai Parlament megalapítása óta nem csak szövetségese, hanem komoly támogatója is volt a fogyatékkal élőknek, családjaiknak, minden kezdeményezésnek. Az Európai Parlament hatalmas és nagyon fontos szerepet játszott azzal, hogy jogszabály javaslatokat tett a fogyatékkal élők érdekében, azokat fogyatékos baráttá, fogyatékkal élő baráttá tette, és inkluzívabbá tette az egész rendszert. Elnök úr, ma a fogyatékkal élők szervezeteinek közel 500 képviselője van itt körünkben az Európai Unió egészéből, európai szervezetek részéről, és vesznek részt ezen a nagyon fontos eseményen. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy körünkben van, és hogy megnyitó beszédet tart. Elnök úr, öné a szó az ön házában, a mi házunkban, az Európai Demokrácia házában. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Kedves vendégeink! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma megnyithatom a fogyatékkal élők Európai Parlamentjének harmadik ülését. Külön köszönetem öné, Várdakasztánis úr, a kedves nyitó szavakért. Köszönöm önnek, mint az EDF elnökének, az asszonynak, az igazgatónak is köszönöm. Köszönöm, hogy részt vállalt a szervezésben, a szervezés nehézségeiben, és nagyon köszönöm azt az együttműködést, amit önnél földesi asszony is tapasztaltunk, hogy tényleg ilyen jól, ilyen jó körülmények között, és ilyen együttműködően meg tudtuk szervezni ezt a rendezvényt. Ez a rendezvény az egyik legrégebbi frakcióközi grémium munkájának eredménye is. Ugye ott a fogyatékkal élőkkel foglalkozunk. Ez egy állandó fórum a képviselők és a civil társadalom képviselői bevonásával. Az itt lévő frakcióközi munkacsoporti kollégáinknak is nagyon köszönöm a munkájukat. Ez parlamentünk számára nagyon lényeges, és nagyon is sikeres. Ezért köszönöm a kollégáknak, akik ma reggel körünkben vannak. Hölgyeim és uraim, nagyon fontos időben zajlik ez a rendezvény ma. Az európai gazdasági válság már az ötödik évét tapossa. A munkanélküliség 11%-ra növekedett, a fiatalok körében a munkanélküliség ennek a duplája. Hatalmas recessziót látunk. A nemzeti kormányok válasza erre megszorítás, megszorítás hátán. Világos, hogy a költségvetési konszolidációra szükség van, és kollégáim itt az Európai parlamentben velem együtt szintén emellett vannak, amellett vannak, hogy konszolidált legyen a költségvetés. De a generációk közötti igazságosság, egyenlőség is nagyon lényeges. Nem lehet, hogy a jövő generációi viseljék a mi adósságainkat, mégpedig olyan mértékben, ahogy erre korábban soha nem volt példa. Az Európai Parlament ennek ellenére azon a véleményen van, hogy az európai megszorítási politika egyoldalú. Időközben ugye világossá vált, hogy növekedés nélkül a állami költségvetések soha nem jönnek rendbe. Ennek ellenére nagyon sok olyan megszorítást látunk, ami a társadalom leggyengébb tagjait érinti legsúlyosabban. Fennáll annak komoly kockázata, hogy a fogyatékkal élők helyzete évtized, az évtizedekkel ezelőttire kerül vissza. Ez a helyzet elfogadhatatlan. A fogyatékkal élők általában szegényebbek, mint az átlag népesség. A fogyatékkal élők kb. 20%-a a szegénységi küszöb környékén él. A statisztika ezt 21-ben számszerűsíti, 21%-ban képzés, továbbképzés, foglalkoztatás a fogyatékkal élők körében nagyon alacsony szintű a lakosság átlagához képest. Ez a kirekesztés hatalmas költségekkel jár együtt, nem csak a fogyatékkal élők számára, hanem az egész társadalom számára. Hogy úgy mondjam, az, hogy segítsük a fogyatékkal élőket, akár anyagilag is abban, hogy munkát keressenek munkát, találjanak, ez költségszempontból is jobb megoldás az egész társadalom számára, mint a kirekesztés. A világ népességének 15%-a fogyatékkal él. Az Európai Unióban ez kb. 80 millió embert jelent, akiknek nehezebb a munkaerőpiachoz, a képzéshez való hozzáférése. Világos, hogy társadalmunk országaink nem hagyhatja parlagon a fogyatékkal élők képességeit, készségeit. Ezt a helyzetet tovább kell javítanunk. Vannak ö, olyan ágazat specifikus ö, jogszabályok, amiket elfogadtunk a légiközlekedésben, tömegközlekedésben vagy liftek ö, esetében. Mi mindig is támogattuk a fogyatékkal élők jogait az Európai Parlament részéről, ezért mindig megtettünk tényleg, az elsősorban harcoltunk ezeket a dolgokért. Például most a közelmúltban a sértettek jogairól szóló jogszabályok területén mindent megtettünk annak érdekében, hogy azok jogait segítsük elő, akik különös védelemre, különleges védelemre szorulnak. Az Európai Parlament mindent megtesz annak érdekében is, hogy az európai intézmények ezt maguk is végrehajtsák, amit a tagállamoktól követelnek. 2009-ben került hozzánk az első hallássérült képviselő Kosa Ádám Magyarországról, ugye mindannyian jól ismerik. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az unió személyzeti szabálya is foglalkozzon a fogyatékkal élők fogyatékkal élő munkatársak helyzetével és családtagjaik helyzetével. A gyakornoki programot és a szerződéses munkatársai programját is kibővítettük. Ezek persze mozaiknak apró kockái mindössze, hogy az egész nagy átfogó vízió az hiányzik. A fogyatékkal élők helyzetét, jogait minden területen javítani kell. Legyen az közlekedés, vagy kohéziós politika, vagy kutatás, gazdasági koordináció, közbeszerzés, vagy fejlesztési segítségnyújtás. Mindenhol átfogó megközelítést kell alkalmazni. Ahogy tudják, az Európai Unió és szinte minden tagállama a fogyatékkal élők ENSZ egyezményének részes fele. Hogyha ezt az egyezményt megfelelő módon hajtják végre, és a civil társadalmat bevonják, akkor ez az átfogó vízió része lehet, annak az átfogó víziónak, amiről szóltam. Ezen összefüggésben az Európai Közösségek Bizottsága egy európai jogszabályon gondolkodik, ami a hozzáférhetőséget, az akadálymentességet hivatott biztosítani. Erről szólna ez a jogszabály. Az Európai Parlament ezen eszköz mielőbbi elfogadását üdvözölné. Azonban arra is felhívjuk a figyelmet, hogy egészen a részletekben menően észszerű javaslatok kidolgozására van szükség, még mielőtt ez az egészhez hozzá tudnánk járulni. Egy általános megfogalmazás, ami nem megy kellően a részletekbe, nem elég. Hölgyeim és uraim, az Európai Parlament, mint ezen konferencia szervezője, megrendezője, most is megerősíti azon törekvését, hogy mindent meg kell tenni a fogyatékkal élők jogaiért. Meggyőződésem az, hogy a társadalom fejlettségi szintjét azon mérhetjük, és azon is kell mérnünk, hogy az adott társadalom a legsérülékenyebb tagjait hogy kezeli velük, hogy bán A társadalmon belüli felfogást kell megváltoztatni. A képzéshez, továbbképzéshez, munkához való hozzáférést kell elősegíteni. Az egészségügyi ellátáshoz való megfelelő hozzáférést kell biztosítani, és az itt tapasztalható akadályok teljes lebontására van szükség. Az inkluzió, bevonás, befogadás az, amiért harcolnunk kell, hiszen ezek sajnos társadalmainkban nem magától értetődő dolgok. Hölgyeim és uraim, gyümölcsöző napot kívánok önöknek. Kérem, bocsássák meg, hogy a vitáikon nem tudok részt venni, és hogy csak a megnyitóra tudtam eljönni, mivel a mai napom sok más párhuzamos rendezvényem van, amin részt kell vennem az Európai Parlament elnökének vannak bizonyos privilégiumai, de természetesen a kötelezettsége is az, hogy a ház sok rendezvényét koordinálja. Ne ö, gondolják tehát, hogy udvariatlan vagyok akkor, amikor a megnyitó szavaim után elmegyek. Ez nem a tisztelet hiánya az önök irányába, hanem az én kötelezettségeim tiszteletben tartása. Köszönöm a figyelmüket. Mr. President. Tisztelt elnök úr, mi előre tudtuk, hogy ön nagyon is elkötelezett a fogyatékkal élők jogaival szemben, mellett, és tudjuk, hogy ön a mi oldalunkon áll, a küzdelmünkben mellettünk van, mi szeretnénk megóvni, megvédeni a fogyatékkal élő embereket a válság okozta problémák, tól is szeretnénk megóvni őket, és, és ahogy ön is említette, nagyon sokszor a fogyatékkal élők igen magas árat fizetnek a válság okán. Azt gondolom, hogy az ön, de azt megértjük, hogy a feladatai most el fogják önt szólítani körünkből, de nagyon köszönjük, hogy időt szánt ránk, szánt, szánt ránk, és mindannyiunk nevében személyesen szeretném önnek megköszönni azt, hogy elkötelezett hívünk, köszönjük, hogy támogatta ezt a rendezvényt, ez az eseményt, köszönjük a parlament támogatását, és szeretném megköszönni az Európai Parlament képviselőinek, azoknak, akik támogatták azt, hogy szinte minden nemzeti delegáció képviseltetheti magát itt. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen a jelenlétét, és nagy örömmel nézünk elébe a gyümölcsöző együttműködésünknek a jövőben, ebben a nagyon is turbulens, kihívásokkal teli időszakban, amely néha bizony az egész európai építményt teszi egy kicsit különleges helyzetben. Ladies uh, and gentlemen. Hölgyeim és uraim! Tisztelt vendégek, résztvevők! Hadd üdvözöljem minnyájukat a harmadik Európai Parlament fogyatékkal élőkkel együtt rendezvényen. Ez egy történelmi pillanat, nagyon is történelmi és viharos időszakban. Az európai fogyatékkal élők mozgalma az nagyon is különleges és lenyűgöző találkozón több mindenről fog beszélni, és több mindenben szeretnénk megállapodni, például egy stratégiában, a következő évek stratégiájában, annak kialakításában. A két előző Európai Parlament, fogyatékkal élők Európai Parlamentje nagyon is fontos történelmi pillanatokban kerültek megrendezésre. Az első ilyen Európai Parlament 2000 1993. decemberében került megrendezésre. A DPI vezette. A Nemzetközi Fogyatékkal Élők Fóruma én ott lehettem, azon szerencsések egyike voltam, ott lehettem ezen a rendezvényen. Történelmi pillanat volt ez, történelmi esemény, az első ilyen rendezvény, amely 93. decemberében a fogyatékkal élők Európai Napján került megrendezésre. Abban az évben az ENSZ jóvá hagyta az ENSZ alapszabályokat amelyek az egyenlő esélyekkel kapcsolatban kerültek megfogalmazásra fogyatékkal élő emberek esetére. 2003-ban volt a második Európai Parlamentünk. Ez volt a fogyatékkal élők európai éve, a 2003-as mármint. Most pedig itt vagyunk a harmadik ilyen eseményen. A két előző esemény különleges lendületet adott a fogyatékkal élők ügyének. Ahhoz kérés sem fér, sem kétség nem férhet, hogy valódi eredmények születtek, volt előrelépés nagyon sok területen. Foglalkoztatás, szociális védelem, új technológiák, különböző közlekedési módok, strukturális alapok, állami támogatás, közbeszerzés, emberi jogok, csak egy párat említettem a sorból. De engedjék meg, hogy elmondjam azt, kedves kollégák, hogy ma ebben a nagyon is viharos időszakban az Európai Parlament idén a mostani Európai Parlamenti rendezvényünk talán a legfontosabb, és nagyon is szükséges. Sokkal nagyobb szükség van rá, mint valaha. Mi Európában szenvedünk. Az egyik legsúlyosabb, valaha látott, legsúlyosabb recessziót látjuk, méghozzán azon jogok területén van soha nem látott visszaesés, amely jogokért évtizedeken keresztül küzdöttünk. A történelem folyamán még soha nem volt példa arra, hogy a fogyatékkal élők jogait ennyire elismerték volna a jogi rendelkezésekben, jogszabályokban, a politikai beszédekben is elismerik ezeket a jogokat. És soha nem fenyegettek minket ennyire jogaink megcsorbításával. Tehát annak ellenére, hogy soha nem látott méretű eredményeket értünk el jogaink területén, most pedig ezek a jogok vannak kitéve soha nem látott veszélynek. A tagállamok megállapodásokat kötöttek az Európai Unió keretén belül. A politikai vezetők, Európa politikai vezetői nem rendelkeznek világos és koherens stratégiával, amely segítségével ki tudnának vezetni bennünket ebből a válságból. Nincsen közös megállapodás nincs konszenzus a megfelelő a kapcsolatban, amelyeket be kell vezetni annak érdekében, hogy megvédjük, megóvjuk a fogyatékkal élőket a válság negatív hatásaitól. Olyan válságról van szó, miért nem mi vagyunk a felelősek. Ez a parlament megmutatja a helyes utat. Az Európai Unió vezetői számára megmutathatja az Európai Parlament, hogy csak egy lehetséges válasz van ezen kritikus helyzet esetében. És a válasz nagyon egyszerű, nagyon is európai. Több demokráciára van szükség, több részvételre, több egységes fellépésre, az intézmények részéről. Az intézményeknek figyelembe kell venniük az Európai Unió történelmét, az emberi jogi megközelítést. Ma erősebbek vagyunk, többen vagyunk, hangosabbaknak kellene lennünk, hiszen itt vagyunk az Európai Demokrácia házában. Itt kellene hallatni hangokat. hangokat. Itt kell követelnünk jogainkat. Itt vagyunk, azért vagyunk itt, hogy követeljük azt, hogy legyünk jelen, amikor döntéseket hoznak. Hallják meg, és hallgassák meg hangunkat. Hadd említsem meg, mielőtt arról beszélnék, hogy mi a helyzet a jövővel, ne feledkezzünk el kiváltképpen azokról, akik a legsérülékenyebbek. A fogyatékkal élő nők, fogyatékkal élő fiatalok és gyermekek, ők a legsérülékenyebbek közülünk. Az olyan fogyatékkal élők, akiknek nagyon nagy segítségre, támogatásra van szükségük. És természetesen nem csak megemlékeznünk kell róluk, hanem fel kell lépnünk annak érdekében, hogy őket védjük meg, segítsük. Azokat a kollégákat, akik intézményekben élnek a mai napig. Ma arról is szeretnénk beszélni, Mi magunk szeretnénk elmondani a véleményünket, nem kérünk szépen közvetítőket. Mi szeretnénk elmondani külső segítség nélkül akarjuk elmondani a véleményünket. Az Európai Parlament képviselőivel is szeretnénk beszélni, e tisztelt ház képviselőivel. Itt azért gyűltünk össze, hogy megvitassunk és elfogadjunk egy állásfoglalást, egy olyan állásfoglalást, amely a jövőben fogja majd irányítani tetteinket. Ez az európai, fogyatékkal élő európai parlament minden érintett számára útmutatásokat ad a fogyatékosság területén a következő évtizedre vonatkozóan. Új tervre van szükségünk Európa számára és a fogyatékosság számára. A válság nagyon sok projektet tönkretett, nagyon sok ötletet csirájában folytott el az elfogadott stratégiák, a múltban elfogadott, nemrégiben elfogadott stratégiák már elavultak. Európa ma más, mint korábban. Még nagyon meg fog változni a jövőben, a közeljövőben, még inkább el fog térni a korábbi időszaktól. Tehát a régi receptek ma nem, nem működnek, nem használhatók. Az Európa és a Fogyatékosság című terv emberi jogokkal kell foglalkozzon, az a emberi jogok kell legyenek a fővezérelv, minden európai politika, minden európai jogalkotás összeegyeztethető kell legyen az ENSZ egyezménnyel. Egyetlen eurócentet sem szabad akadálymentességgel nem rendelkező intézményekre fordítani. Az európai akadálymentességi jogszabály valódi jogszabály kell legyen, egy olyan jogi aktus, amely valódi hozzáférhetőséget, akadálymentességet jelent virtuálisan az épített és a természeti környezethez. Mi ezt megérdemeljük a termékekhez, szolgáltatásokhoz is hozzá kell férni mindenkinek. Hölgyeim és uraim, semmit rólunk nélkülünk, általában ezt mondjuk. Ez nem csak azt jelenti, ez nem csak egy motto, egy szlogen, ez a mi életünk. Mi így élünk. Ebben a válságban, amely elveszi a jogainkat, a szolgáltatásokat, amely elveszi a szívet, az európai szociális modell szívét tépi ki ez a válság. Az európai fogyatékossági mozgalom egységesen, erősen, elszántan lép fel annak érdekében, hogy megőrizzük, megóvjuk a fogyatékkal élő emberek jogait. Nagyon fontos, hogy ebből az ülésből úgy menjünk haza, hogy elszántak vagyunk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az embereket, a megszorító intézkedésektől megóvjuk őket, a közvetlen jogaink lábbaltiprását el szeretnénk kerülni, ezek a jogok, amelyeket a megszorító intézkedések nevében megcsorbítanak, ben vannak az ENSZ egyezményében. Engem ért az a történelmi megtiszteltetés, hogy vasárnap Madridban leszek, hihetetlen tiltakozáson veszek majd részt, amelyet a spanyol fogyatékkal élők mozgalma szervez. Ugyanezt önök már Görögországban, megszervezték, tudom, hogy Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Írországban, nagyon sok országban voltak ilyen mozgalmak és tüntetések. Radikálisabbá kell tenni fellépésünket. Nagyon szépen köszönöm még egyszer önöknek a jelenlétet, mindenkinek, mindenkinek sikeres rendezvényt kívánunk, és most pedig Átadom a szót az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elnökének és Földesi asszonynak, aki az Európai Fogyatékkal Élők Fórumának alelnöke. Ők ketten fogják elnökölni az első plenáris ülést. Semmit rólunk, nélkülünk. Vigyék ezt haza a falvakba, városokba, az emberek szívéhez juttassák el ezt az üzenetet, ne csak a fogyatékkal élőknek, hanem minden európai állampolgárnak. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszönöm mindenkit a nap első ülésén amelynek a témája az ENSZ konvenció, a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ konvenció, és annak végrehajtása a gazdasági válság kontextusában. Ezt az ülést Mazzoni asszonynal fogom vezetni. Én azt gondolom, hogy először egy picit szólok néhány szót erről az egyezményről, amelynek a végrehajtása ennek a plenáris ülésnek lesz a témája ez az az egyezmény, amelyet 2006-ban fogadott el az ENSZ közgyűlése, és ez az az egyezmény, amelyet a legrövidebb időn belül a legtöbb ország ratifikált. Mára már 106 ENSZ tagállam ratifikálta ezt az egyezményt. Ez az az egyezmény, amelyet közvetlenül a, kedve, a kedvezményezettek bevonásával tárgyaltak meg, nevezetesen a fogyatékos emberek és családjaik aktívan részt vettek az egyezmény kidolgozásába. Ez az az egyezmény, amely paradigmaváltást hozott, és ma már nem a károsodásra, a fizikai, intellektuális vagy érzékszervi károsodásra összpontosítunk, hanem azokra a társadalomban, a fizikai és kommunikációs környezetben meglévő akadályokra, amelyek akadályozzák a fogyatékos emberek társadalmi részvételét. És ez az az egyezmény, amely értékként ismeri el a fogyatékos emberek meglévő és lehetséges hozzájárulását a társadalomhoz. Nagyon fontos szerepet kaptak a fogyatékos emberek az egyezmény által, hiszen részt kell, hogy vegyenek, aktívan be kell őket vonni a politikai folyamatba, egészen a politikai tervezés szakaszától, a konkrét stratégiák és jogszabályok kidolgozásán keresztül, a végrehajtás ellenőrzésébe, végig szerepük van a fogyatékos embereknek. És ez az a nemzetközi emberjogi egyezmény, amelyet az Európai Unió elsőként, ez az az első, nem, ez az az első nemzetközi emberjogi egyezmény, amelyet az Európai Unió is ratifikált, minden tagállama az Európai Uniónak aláírta, és 24 tagállama ratifikálta. A ratifikálással az Európai Unió kötelezettséget vállalt az ENSZ konvenció végrehajtására, felvállalta azt, hogy az Európai Uniós politikában meg kell, hogy jelenjenek a fogyatékos emberek szempontjai. A végre, az egyezmény végrehajtása azzal kell, hogy kezdődjön, hogy minden egyes Európai Uniós szabályozást és politikát felül kell vizsgálni az ENSZ egyezmény szempontjából, minden egyes politikát, amely az Európai Unió kompetenciájába tartozik. Ez egy nagyon nagy kihívás mindenki számára, és mindenkire szükségünk van, mindenkinek a munkájára szükség van, az Európai Parlamenttől kezdve a bizottság, Gig az Európai Unió tanácsáig, valamint más politikai testületekre, így például a Szociális és Gazdasági Tanácsra, a Régiók Bizottságára is, hiszen fontos, hogy mindannyian közösen azért dolgozzanak, hogy ez az egyezmény egy valódi változást hozzon a fogyatékos emberek életébe. Az egyezmény végrehajtására a múlt hónapban jött létre egy monitoring mechanizmus, amelynek az Európai Fogyatékosügyi Fórum is a tagja. Az Európai Fogyatékosügyi Fórum ebben a monitoring keretrendszerben együtt fog dolgozni az Európai Parlament Petíciós Bizottságával, az Európai Bizottsággal, az Európai Ombudsmannal, az Alapvető Jogok Ügynökségével. És reméljük, hogy mindegyik résztvevőnek meg lesz a megfelelő mandátuma és költségvetése ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezze. Fontos megjegyezni, hogy 2013-ban az Európai Unió, az Európai Bizottság egy jelentést fog küldeni a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény bizottságába, amely reméljük, hogy egy őszinte eh, jelentés lesz, őszinte és kritikus, felsorolva az összes eredményeket, és azokat a hiányosságokat, amelyek még várnak ránk ahhoz, hogy az egyezményt végrehajtsuk. Szeretnénk, hogyha ez a jelentés egyben alapja lenne egy olyan ambíciózus cselekvési tervnek, amely meghatározná a jövőre az ENSZ egyezmény végrehajtását az Európai Unió szintjén. Nagyon fontos megjegyezni, hogy sem európai szinten, sem az országok szintjén a válságra való utalás nem menthet fel egyetlen kötelezettséget, kötelezettet sem az alól, hogy végrehajtsák az egyezményt. Fogyatékos emberek szervezetei nagyon sokat harcoltak azért, hogy a jelenlegi eredményeket elértük. Azokat az eredményeket, azokat a szolgáltatásokat, amelyek révén ma részt tudunk venni az oktatásban, a foglalkoztatásban, vagy személyi segítségre való jogosultságunkban. Azt gondolom, hogy ezeket az eredményeket mindenképpen meg kell tartani, sőt az egyezmény fényében tovább kell fejleszteni. Nagyon oda kell figyelni, hogy a fogyatékos emberek szervezeteit bevonják azokba a döntésekbe és intézkedésekbe, amelyeket a válságba való kivezetésre hoztak. Minden alaposan meg kell vizsgálni a válság hatását a fogyatékos emberek foglalkoztatására, az oktatására, és azokra a szolgáltatásokra, amelyek az ők aktív részvételét segítik. A válság kirekesztette ezt a társadalmi csoportot amikor az ENSZ egyezmény végrehajtására szóló feladatok között prioritást akarunk találni, akkor bizony a, kirekesztettség ellen megoldást kell találnunk. Nagyon fontos szerepe van az Európai Uniónak, mint az, az egyezmény részesének, hiszen a világ és Európa fogyatékos emberei arra figyelnek oda, hogy mit csinál az Európai Unió, hogyan hajtja végre a, az ENSZ egyezményt. Ezzel a rövid ismertetővel szeretném átadni a szót Roberta Angelilinek, az Európai Parlament alelnökének, és szeretettel üdvözlöm köreinkben, és kérem, hogy tartsa meg a felvezetést a, a témához. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megszervezték itt az Európai Parlamentben ezt a mai találkozót, ezt a fontos találkozót, és amelyre ilyen sokan el is látogattak. Szeretnék mindenkit köszönteni alelnökként, hiszen én magam foglalkozom a kisebbségi jogokkal és ugyanakkor az esélyegyenlőség és a különbözőséggel foglalkozó munkacsoportnak elnökeként is mindenkit köszönök, köszöntök. Mi itt ebben a csoportban, munkacsoportban esélyegyenlőséget kívánunk teremteni mindenkinek a különbözőségek figyelembevételével. Először is úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy ilyen jellegű találkozó az intézmények falai között, Azért, mert amikor a fogyatékkal élők jogaiért kívánunk rendezvényeket szervezni, és azt egy európai intézmény falai között rendezzük meg, akkor azzal tulajdonképpen rámutatunk arra, hogy milyen lehetőségek is nyílnak ezen a területen, és megpróbáljuk a figyelmet felfe, felkelteni az európai intézmények szintjén, de a nemzeti intézmények szintjén és a közvélemény szintjén is azokra a stratégiákra, amelyeket be kell vezetni, hogy milyen bevált gyakorlatok voltak sikeresek, és annak érdekében is fontos ez, hogy aláhúzzuk azt, hogy mennyire fontos az emberi méltóság, mint érték az emberek, illetve a fogyatékkal élők életkörülményeinek fontosságára is felhívjuk a fontosságot, és arra is, hogy itt büdzsékérdések, szolgáltatási kérdések és konkrét eszközök kérdése, nem, és ugyanakkor természetesen az értékek kérdése is az, hogy megfelelő életkörülményeket, feltételeket tudjunk teremteni a fogyatékkal élők számára. Ugyanis én úgy gondolom, hogy a fogyatékkal élőket úgy kellene tekinteni, mint másként, tehát más személyeket, akiknek azért különböző, de nagyon is értékes kapacitásai vannak és természetesen a fogyatékkal élőket is olyan helyzetbe kell hozni, hogy ugyanolyan hozzáférést biztosítsunk a szolgáltatásokhoz, a munkához való hozzáférést is biztosítanunk kell számukra, és fontos az is, hogy azonos feltételeket, lehetőségeket teremtsünk az ő számukra is, hiszen ők is európai állampolgárok, épp úgy, mint bárki más és egyébként a fogyatékkal élők Európában 80 millióan vannak, tehát nagyon fontos, nagy számról beszélünk, nagyon sokan Európában fogyatékkal élnek, tehát itt nem egy apró kisebbségről van szó, nagyon is sok szeméről van szó, nagyon sok állampolgár él fogyatékkal. Éppen ezért fontos az, hogy az értékeket, az esélyegyenlőség megteremtését biztosítsuk, és ugyanakkor a hozzáférés, az akadálymentesség kérdését is előmozdítsuk. Ez nem csak azt jelenti, hogy az építészeti akadályokat leépítsük. Nem. Itt mindenféle akadály leépítésére gondolok, akár a szolgáltatások hiányára gondolhatunk, vagy arra, hogy nincsenek olyan politikák, olyan megfelelő eszközök amelyek az ő életüket könnyebbé tennék, és ugyanakkor nagyon nagy mm, akadályt jelentenek a fogyatékkal élők számára azok a mentalitásbeli problémák is, amelyek a társadalomban megvannak. Csak 5%-a az internetes oldalaknak felel meg a 27-ek területén vannak teljes mértékben akadálymentesítve, és az összes többi helyszín az gyakorlatilag csak részben akadálymentes. Az Európai Parlament elnöke felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket mi most megpróbálunk itt a parlamenten belül előmozdítani. Annak érdekében tesszük azt, hogy az Európai Parlament munkatársai a fogyatékkal élő munkatársai szabadon tudják végezni munkájukat, és akadálymentessé tegyük az épületünket. Megpróbáltuk az összes építészeti akadályt leépíteni, megpróbáltuk a bejáratokat egyszerűsíteni, a lifteket akadálymentessé tenni, de főként az Európai Parlament abban kell jeleskedjen, hogy a 27 tagállam között koordinációs munkát végez, azon politikák előmozdítása érdekében, amelyek a kihívásokra valós megoldásokat kínálnak hiszen nagyon nagy kihívásokkal állunk itt szembe, és ezeket a kihívásokat talán még súlyosabbá teszi a mostani gazdasági válság is. És végül egy nagyon fontos problémára szeretném felhívni a figyelmet, amely számomra nagyon fontos. Itt a fogyatékkal élő gyermekekre gondolok. Európában kb. 15 millió gyermek különleges képzést igényel. Nagyon sok gyermekről van szó, 15 millió gyermekről. Ezek a gyermekek 16 és 19 év közöttiek, amikor is a fogyatékkal élők között 40%-os az iskolában nem járók száma. Ez azt jelenti, hogy olyan gyermekekről beszélünk, akiknek nem biztosítottunk a tanuláshoz való jogukat, éppen ezért sajnos távoznak az oktatási rendszerből, és olyan, gyere, olyan felnőttekké válnak, akik nem kapnak majd munkát, és szociális értelemben kirekesztődnek. Ez nagyon szomorú, és azt is láthatjuk, hogy a fogyatékkal élőkre vonatkozó adatok a szegénységi küszöb alatt élők között 70%-kal magasabb, mint más társadalmi rétegekben a szegény, szegények aránya. Tehát az, amikor a gyermekeknek nem biztosítunk lehetőséget arra, hogy tanuljanak, tulajdonképpen szegénységre ítéljük őket. Ez egy nagyon fontos téma, nagyon komoly téma, főként a válság alatt. Azért is, mert az Euróbarométer felmérése alapján úgy tűnik, hogy a fogyatékkal élők diszkriminációja a munkaerőpiacon hatalmas mértékben emelkedés, emelke, emelkedőben van, főként a gazdasági válság miatt. Szeretném még egyszer megköszönni ezt a mai fontos találkozót, és azzal szeretném lezárni, hogy valóban fontos az, hogy ne a, a, a gazdasági válság okozta problémákat, ne a fogyatékkal élőkkel fizettessük meg. Ezért fontos az, hogy az európai intézmények a szolidaritás elvét, a szociális kohézió elvét, értékeit előmozdítsák, és kötelességüknek tekintsék azt, hogy ne hagyjuk magunk mögött, ne hanyagoljuk el azokat, akiknek leginkább szüksége van a mi segítségünkre. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen Angelilia asszonynak a, a felszólalását, és azt hiszem, hogy felszólalásában teljesen egyetértett az Európai Fogyatékosügyi Fórum törekvéseivel, kiemelte az oktatás fontosságát fogyatékos emberek életében, és az oktatás fontosságát a amely kihat a, fogyatékos emberek jövőjére, foglalkoztatásra, és arra, hogy mennyire fognak a szegénységi csoporthoz tartozni, hogyha ez nem, ezeket a feltételeket nem, nem biztosítjuk számukra. Szeretném átadni a szót társelnök asszonynak, Erminia Mazzoninak, aki a nagyon fontos, számukra nagyon fontossá vált petíciós bizottság elnöke. Mazzoni asszony. Thank you and good morning. Uh, jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Örülök annak, hogy egy ilyen fontos találkozót szerveztek, és nagyon örülök annak, hogy ilyen lehetőség kínálkozik számomra, hogy egy ennyire fontos témában szólalhatok fel. A fogyatokkal élők nagyon fontos témát képeznek az Európai Unió számára, de nekem személy szerint külön szívügyem ez a kérdéskör, személyesen is, és mint petíciós bizottság vezetőjeként is. Éppen ezért nagyon örülök az önök kitartásának, mert most, amikor ide látogatnak, akkor minden bizonyal nehézségekbe, akadályokba ütköznek, és nehéz volt megszervezni ezt a fórumot, és összegyűlni a mai napon itt mindannyiunknak. Amennyiben az Európai Unióra gondolunk, hát az egyik legfontosabb lépés az Amsterdami szerződésben olvasható, amely bevezette a 13-as cikkel az EU számára azt a kötelezettséget, hogy a diszkriminációt szüntessük meg a fogyatékkal élőkkel szemben. Az vonatkozó ENSZ egyezmény ratifikációjával az Európai Unió új lehetőségeket kapott. Először is az akadályok leépítése és a közgondolkodás, közvélemény megváltoztatása a társadalmon belül. Egy tíz éves stratégia alakult ki, amely eh, egy EU-s keretben eh, kapott megfogalmazást. Az ENSZ egyezményen belül az ENSZ egyezményt úgy értékeli a petíciós bizottság, mint eh, egy fontos testületet az Európai Bizottsággal, az EU ombudsmannal, illetve az alapjogi ügynökséggel és a fogyatékkal élő fórumával együtt egyfajta keretnek tekinti. A petíciós bizottságnak külön feladata van, az emberek, a fogyatékkal élő emberek jogainak védelme ez a különleges feladat a petíciós bizottság hozzájárul ahhoz, hogy szerepünket beteljesítsük, és felszólaljunk azok védelme mellett, akik fogyatékkal élnek, a tagállami jogsértésekkel szemben, amikor az ENSZ egyezménnyel kapcsolatos jogsértéseket látunk. Ugyanis petíciókkal lehet élni a mi irányunkban, az Európai Unió bármely olyan tevékenységével kapcsolatban hozzánk lehet fordulni, amely az ő jogsértéseiket érinti. A petíciós bizottság legfontosabb területe az az, hogy különböző véleményeket ad ki, különböző fórumokon védi az interneten keresztül is az akadálymentességet, illetve a fogyatékkal élők jogait. Ilyen például az oktatásügy, a munkahelyhez való jutás, a közlekedés akadálymentesítése. A petíciós bizottság rámutatott arra, de bizonyította azt, hogy a diszkrimináció ellen felveszi a harcot, és a megjel, meglévő azonos bánásmód elvével kapcsolatos jogsértéseket kivizsgáljuk. Ugyanis nagyon sok ilyen jogsértésről érkezik hozzánk petíció. 2009-ben már több mint egy milliós aláírással rendelkező petíció érkezett hozzánk a petíció a fogyatékkal élők részéről, ugyanis a diszkrimináció tiltásáról szóló irányelv előmozdítása a tanácson belül nem megfelelő ütemben haladt. Ezért kaptunk mi egy petíciót. Azután a strukturális alapokkal való visszaélések is ezzel kapcsolatban. Nem olyan régen egy petíciót kaptunk, amely dokumentálja hosszasan a strukturális alapokkal való visszaélést bizonyos közép-kelet-európai államokban, amelyek bentlakásos intézmények építésére használták fel ezeket az alapokat. Pedig ezek nem erre voltak hivatottak. Itt igazából közösségi szolgáltatásokat kellett volna ebből építeni, illetve létrehozni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy megemlítsük, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan legyenek olyan intézkedések, amelyek az Európai Unió által finanszírozott projektek számára ex ante kötelezővé teszik a fogyatékkal élők szempontjainak figyelembevételét. Nagyon reméljük azt, hogy a tanács is majd hasonló útra lép a parlamenthez hasonlóan. Egy másik petícióban a Lucy Stewart eset néven híresült ez el. Nos, miről is van ebben a petícióban szó? egy Egyesült Királyságbeli személyek, akik máshol laknak, más országokban laknak, és az Egyesült Királyságbeli hatóságok nem hajlandóak a rokkant nyugdíjukat ö, folyósítani. Tehát a brit hatóságok már nem fizették neki rokkant nyugdíját, akkor, amikor ő Spanyolországba költözött. Nos, hát ezzel bírósághoz fordult, és az Európai Bíróság 2009-ban egy nagyon fontos ítéletet hozott, amely kimondta, hogy hogy ilyen lépésre, lépést nem támogat a tagállamok részéről, ez nem lehet megtenni, akkor, amikor más államtól nem kap semmilyen ellenszolgáltatást az adott személy. Ez a személy egyébként a petíciós bizottsághoz is ellátogatott, el tudta magyarázni az esetét, és az Európai Bizottság tisztviselői is meghallgathatták őt. Inzisztáltunk, hogy a, british, a, a brit hatóságok adják ki az ő jogosultságait, mint ahogyan az a bírósági ítéletből is kiderült. A, biz, a petíciós bizottság ügyeit a plenáris ülésen is megvitattuk, például dizlexiával vagy más fogyatékkal rendelkezők számára a könyvekhez való hozzáférés kérdéséről folytatunk fontos vitát. és ebben az esetben a szerzői jog alól való kivételt próbáltuk megelérni, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők is hozzáférjenek a nyomtatott könyvekhez. A bizottság kérte, hogy a tanács és, a bizot, és az Európai Bizottság tegyék világosságra ezt a helyzetet. Ezzel kapcsolatban egy szóbeli kérdéssel értünk a bizottság felé, és nagyon jó választ kaptunk Bárnié biztostól, aki biztosított bennünket az ő teljes támogatásáról, és minden tagállammal külön megvitatta ezt a kérdést. Azután más vélemények, jelentések, saját kezdeményezésű jelentések látták még meg a napvilágot, petíciós bizottság kezdeményezésében. És nézzük még meg, hogy idén mit tettünk. Egy véleményt kapcsoltunk egy olyan jelentéshez, amely 2014-2020 közötti állampolgársági programokra vonatkozik. Nos, hát itt megfelelő finanszírozást kívántunk a fogyatékkal élők számára, annak érdekében, hogy állampolgársági jogaikat teljes mértékben tudják gyakorolni. A jelentést elfogadta a az állampolgári jogokkal foglalkozó szakbizottság itt a parlamentben ebben ezen a héten. Ami pedig a válságot illeti, a gazdasági válságot. Egyetértek azzal, hogy a gazdasági válság és a politikai döntések, amelyek ebben a kontextusban történtek meg, azt kockáztatják, hogy a fogyatékkal élők jogait sértik. És minden bizonyal meg vagyunk győződve arról, hogy a fogyatékkal élők számára a megszorítós intézkedések mindenképpen visszalépést jelentenek, ugyanis nagyon sok nyírbálás történt a szociális kifizetések területén. A tagállamok át kell gondolják szociálpolitikáikat, és megfelelő szociális védelmi programokat, valamint szegénység csökkentő programokat kell megvalósítsanak. Strukturális reformokra van szükség a rokkant nyugdíjas rendszerben is amennyiben nem teszünk semmit, hogy, az em- hogy a fogyatékkal élők is dolgozni tudjanak, utazni tudjanak, más szavakkal, hogy hozzá tudjanak járulni a saját maguk a költségek csökkentéséhez, nem fog addig változni a helyzet. a flex security és a élethosszon áttartó tanulást kellene tovább segíteni a fogyatékkal élők számára lehetővé kellene ezt a lehetőséget tenni. A fogyatékkal élők és családjaik nagyon sokszor információkra szorulnak, és azt hiszem, hogy itt nagy változásokra van szükség, stratégiákat kell kidolgoznunk nemzeti és Európai Uniós szinten egyaránt. Egy európai rendelet a strukturális alapokról a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozólag tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyatékkal élőkre vonatkozó projektek, illetve ugye, hogy az összes projekt esetében exante feltételként szabja meg a fogyatékkal élők problémáira való odafigyelést. Ez hozzátartozik céljaink megvalósításához, és végül azt tudom mondani, hogy azt hiszem, hogy az elmúlt tíz évben nagyon sok minden történt, megkezdődtek a változások, de még további erőfeszítésekre van szükség. Egyetértek az önök által megfogalmazott állásfoglalási indítványjal és öt kérésükkel, amelyet tartalmaz ez a dokumentum. Külön úgy gondolom, hogy jobb együttműködésre van szükség az ENSZ kereteken belül, annak érdekében, hogy jobban tudjuk koordinálni politikáink megvalósítását a tagállamokon belül, és hogy az alapvető szabadságokat minden polgárunk számára biztosítsuk, itt főként a mozgás szabadságára gondolok, valamint, hogy nyomást tudjunk gyakorolni annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvet ö, támogassák. Köszönöm szépen! Köszönjük Mazzoni asszonynak a hozzászólását, és mindenképpen számítunk az együttműködésére a jövőben, és különösen a, a monitoring mechanizmus keretein belül. Szeretném, nagy örömömre szolgál, hogy Nikiforos Diamandouros, az Európai Ombudsman elnöke, az Európai Ombudsman elvállalta, hogy hozzászól ez a plenáris üléshez. Személyesen nem lehet itt, ezért mi a videó üzenetét nézzük meg most. So could, could you start the nézzük meg. So you are welcome here among us. Thank you. <laughs> Köszöntjük körünkben. köszönjük, hogy elvállalta, hogy itt van velünk, még, hogyha, még ha csak a telekommunikáció segítségével is, de ez nagyon fontos számunkra, hogy ön itt van velünk. És átadom önnek a szót. Have given me the floor. Yeah. Remélem szót kaptam. Jó. Tisztelt petíciós bizottsági elnök, tisztelt Európai Fogyatékkal Élők Fórumának elnöke, Regasztánis úr, hölgyeim és uraim, mindenek előtt hadd fejezzem ki köszönetemet az Európai Fogyatékkal Élők Fórumának és az Európai Parlamentnek azért, hogy meghívtak, hogy legyek önökkel, és hogy szóljak önökhöz a fontos esemény kapcsán. Természetesen nagyon örültem volna annak, hogyha személyesen részt vehetek ezek a, ezen az egészen, de előzetes elkötelezettségeim miatt sajnos nem tudtok részt venni személyesen ezen. Nagyon örülök azonban annak, hogy Rosita Agnew a jogi kollégám részt vesz az ülésen arra kértek, hogy tartsak egy bevezetőt, ehhez azonban szükség van arra, hogy visszalépjek egyet, eh, ahhoz, hogy az egészet perspektívában lássuk. Intézményi szempontból kívánom ezt az egészet most felvezetni. Az ombudsman az egyetlen nem jogalkotó szereplő az unió struktúrájában. Az ő feladata az, hogy vizsgálja, hogy az uniós intézmények megfelelnek-e az alapjogoknak, többek között ugye a fogyatékkal élők jogainak, ahogy ezt az ENSZ egyezmény is kimondja. Az Európai Ombudsman feladata az, hogy az uniós intézményeket, testületeket, hivatalokat, ügynökségeket ö, ö, emlékeztesse kötelezettségeikre és felelősségre vonja őket adott esetben. Nézzünk egy pár példát most arra, amikor a fogyatékkal élők, családtagjaik, ö, szervezeteik elém tártak. Olyanokról szólok először, akik az uniós intézményekben szeretnének dolgozni. Nos, olyanok is fordultak az Európai Ombudsmanhoz, hogy felhívják a figyelmemet, figyelmünket bizonyos akadályokra. Nemrég volt például egy panasz egy személytől, aki azt mondta, hogy az EPSZO-nak, tehát a személyzeti kiválasztó központnak az oldala nem használható látássérültek számára. Írtam egy levelet az ügy megnyitása érdekében, és emlékeztettem az EPSZO-t arra, hogy milyen kötelezettségei vannak az ENSZ egyezmény értelmében, az EPSO válaszában foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nos, olyanokról szólok, akik már az uniós intézményekben dolgoznak, ők is fordultak hozzám, elmondván azt, hogy bizonyos esetekben az unió nem fizetett ki különböző pénzeket, támogatásokat, amelyeket azért kapnak, hogy mondjuk a fogyatékkal élő gyermekükkel foglalkozzanak többek között, vagy hogy nem jutnak be az európai iskolába a gyermekeik. Vannak olyanok, akik csak meg akarják látogatni az uniós intézményeket, ők az, az ügyben panaszkodtak, hogy bizonyos épületek bizonyos időkben eh, nem akadálymentesítettek, nem hozzáférhetők, és azok, akik eh, mondjuk eh, honlapokat látogattak, ők is elmondták, hogy számukra hozzáférhetetlen esetlegesen az adott oldal. Az intézményekkel konstruktívan együttműködve az ombudsman sok ügyben tudott segíteni. Meg kell azonban minden esetben határoznunk a az egész alapjául szolgáló okot. Meg kell nézni a konkrét akadályokat, problémákat, amelyek megakadályozzák a polgárokat abban, hogy részt vegyenek a vitákban, projektekben, kezdeményezésekben, amelyeket az Unió foganatosít, és ö, ö, konkrétan az intézmények munkájában. Ez az a filozófia, amely ö, tulajdonképpen az ENSZ egyezménynek is az alapja. Ö, az, hogy azok az akadályok, amelyekkel a fogyatékkal élők szembe kerülnek, azok a társadalom problémái, és nekünk feladatunk ezeket lebontani. Az első plenáris ülés címe is azt mutatja, hogy ezt ugye válság sújtotta időkben kell végeznünk ezt a feladatot olyankor, amikor az erőforrások korlátozottak, és a közszolgálatoknak ugye többet kell tenni kevesebb pénzből. A véleményem az, hogy világosan lehet hogy nem, tudjuk meg, nem tudunk megfelelni az unió ígéreteinek, hogyha nem teszünk konkrét lépéseket, ami az ombudsman hivatalát illeti, mi foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel a 2013-as és 2014-es költségvetési tervezési folyamatok során is. Ezzel egyidejileg hazutassak rá arra, hogy pár olyan panasz, amit kaptam, arra engednek következtetni, hogy nem kell mindig több pénz ahhoz, hogy a helyes dolgot végezzük. Volt például a parlamentnek egy kísérleti gyakornoki programja fogyatékkal élők számára, ott a következőket mondtam el. Nagyon lényeges, hogy ugye a fogyatékkal élők előtt ne zárjuk be a kapukat a fogyatékuk miatt. Ennek érdekében a parlament és az unió más intézményei is tiszteletben kell, hogy tartsa ezen személyek méltóságát. Ez magába foglalja azt is, hogy nem merüljön fel olyan benyomás, hogy csak azért kapott valaki meg egy munkát sajnálatból, mert az adott fogyatékkal él, hanem tényleg a képességei alapján. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, az az unió szavahihetőséget is veszélyezteti. Eddig tartott az idézet. A parlament ö, tett ö, lépéseket ö, ezügyben részletes jelentésben számolt be erről. Nézzük most magát az egyezményt. Az ombudsman mandátuma értelmében a polgárok és a szervezetek akkor fordulnak hozzám, hogyha úgy gondolják, hogy az uniós intézmények a, nem az egyezménynek megfelelően járnak el. Amikor kapunk ilyen panaszokat, és azt gondolom, hogy ugye egyre több ilyet kapunk, akkor minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők jogait, amelyeket ugye garantál az egyezmény, tényleg valósággá váljanak. Kezdettől fogva az ombudsman úgy gondolta, hogy eh, az ő feladata az, hogy az uniós szintű keret 33. cikke második bekezdése értelmében járjon el, melynek értelmében az ombudsman eh, védi, elősegít és monitorozza az uniós eh, végrehajtását az egyezménynek. Biztos, hatom önöket arról, hogy tényleg ezt teszem ambiciózusnak, proaktívnak és messze menőnek kell lennünk a kezdeményezéseink során annak érdekében, hogy az Unió tényleg világszinten vezető szerepet töltsön be az egyezmény végrehajtása területén. Örömmel működöm együtt a más keretrésztvevőkkel ebben, hadd említsem meg a Parlament Petíciós Bizottságát, akivel már hosszú ideje, amivel már hosszú ideje működök együtt. Ezen túlmenően az alapjogi intézmény is nagyon fontos szerepet tölt be és ebben ugye szintén támogatjuk kölcsönösen egymás munkáját. Azok, akik ismerik az ombudsman munkáját, azok tudják, hogy amikor az uniós intézmények kötelezettséget vállalnak a polgárokkal szemben, akkor minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy ezt be is tartsák. Így volt ez az alapjogi karta esetében is, és így lesz ez az egyezménnyel is. Ami az ombudsmant illeti, nagyon lényeges, az, hogy az Unió megtartsa az ígéreteit, amit a polgároknak tett, akkor, amikor aláírta, ratifikálta az ENSZ egyezményt. Remélem, hogy ezen rövid megjegyzések megfelelő bevezetőként szolgálnak. Köszönöm a figyelmüket, és sikeres gyümölcsöző konferenciát kívánok. Köszönöm szépen! Köszönjük, köszönjük Diamandó úrnak a felvezetését, és nagyon örülünk annak, hogy megerősítette a fogyatékos emberek régóta hangoztatott érvelését, hogy az esélyegyenlőség nagyon sokszor nem, kér, nem pénz kérdése, hanem szemlélet kérdése. Most pedig elérkeztünk utolsó felszólalónkhoz, és megkérem Stig Langvard urat, az EDF elnökségi tagját, hogy adja meg válaszát a Angelini asszony, Mazzoni asszony és Diamandorus úrnak a felvezetéséhez. Tak for Köszönöm szépen a szót. Ugye mindenkit elszámoltatnak, mindenkit felelősségre vonnak. Ma, ha megengedik, kísérletet teszek arra, hogy ebben a vitában az ENSZ egyezmény végrehajtásáról szeretnék beszélni arról, hogy a fogyatékkal emberek jogait segíteni, támogatni, védeni kell. Én elsősorban az én álláspontomból fogok szólni. Én is tagja vagyok a, ennek a bizottságnak, ennek a monitoring felügyeleti bizottságnak, hogy megnézzük, hogy a mm, tagállamok, az EU hogyan valósítja meg ezt a megállapodást a saját területén ha összeáll ez a monitoring csoport, akkor azt tesszük, amit ki, amit csinálni kell. Hát készítünk egy listát, egyfajta kérdőívet, amit eljutatunk a tagállamokhoz. Amikor az EU elkészítette jelentését, és amikor az EU-t felelősségre vonják, vagy elszámoltatják, azzal kapcsolatban, hogy mit tett az EU ennek az ENSZ egyezménynek a megvalósítását illetően. Vannak kérdések, amelyeket a bizottsághoz fogunk intézni. Ezek a következők lennének. Mielőtt azonban jó válaszokat kidolgozandó összeül majd az illetékes bizottság, a kérdés az, hogy hogyan vonják be a fogyatékkal élők szervezeteit a politika kialakításába, ebbe a munkába. És az Európai Unió nagyon sok megjegyzést fog kapni majd a bizottságunk részéről, mert szerintem a fogyatékkal élők esetében nagyon jó együttműködésről lehet beszámolni a parlament, a miniszterek tanács és a bizottság között, amikor a fogyatékkal élők politikájáról volt szó. De azt is gondolom, hogy a bizottság egy olyan kérdést fog föltenni, ami arra vonatkozik, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az ENSZ egyezmény 33-as szikkeit valóban megvalósítsák. Az szervezeti keret, amelyet létrehoztak, ez elegendő, hatékony, garantálja valóban azt, hogy válaszolni lehet, mert van itt egy kis probléma az EU-val kapcsolatban. Az EU-nak több területen van teljes hatásköre, de vannak olyan területek, ahol csak részleges kompetenciája van az EU-nak. Vannak olyan területek, ahol egyáltalán nincsen EU hatáskör vagy kompetencia, amikor EU politikáról van szó. Ez olyas valami, amely minden ember számára vonatkozik. Mindegy, hogy hol élnek. Ez nagyon fontos mindenki számára. Nem lehet így különbséget tenni ezen területek között. Éppen ezért a következő kérdést fogjuk feltenni. Az EU-nak van -e egy olyan kerete, amely garantálja azt, hogy a politikát úgy valósítják meg, hogy az fogyatékkal emberek számára így lényeges, mindegy, hogy hol élnek, mindegy, hogy milyen státuszok van, függetlenül ezektől, függetlenül, hogy hol élnek és milyen státuszok van, és szerintem az EU-nak itt azért még van mit tennie ezt a keretet illetően. Aztán ez a Monitoring Bizottság a következő kérdés is fölteszi. Ez a szervezeti keret valóban önálló, függetlene, mármint amennyire elvárható lenne. A Monitoring Bizottság egy kicsit csodálkozni fog szerintem azon, hogy az Európai Bizottság olyan szerepet játszik, amely tehát, hogy az Európai Bizottság a fogyatékossági politika megvalósításánál szerepet játszik, ugyanakkor felügyeleti ellenőrző szerepet is betölt a bizottság. Képes az Európai Bizottság erre a kettős feladatra meg tudja oldani? Ez a monitoring mechanizmus, ez a felügyeleti mechanizmus a 33 per 2-es cikke értelmében, ez valóban egy független mechanizmus? Ezt majd felül fogjuk vizsgálni. Én elég keveset tudok az euról, de szerintem van még mit tenni az EU-nak, keveset tudok erről. Aztán néhány konkrét területet közelebbről gorcső alá veszünk, például a nemzetközi együttműködés a 32-es cikke értelmében. Az EU-nak hogy sikerül fejlesztési segét biztosítani olyan módon, hogy a fogyatékkal élő emberek is kapjanak segítséget azokban az államokban, ahol fejlesztési segít, Amerikában, Dél-Amerikában, Afrikában biztosítunk. Tehát, hogy hogyan lehet összekötni a fejlesztési politikát a fogyatékkal élők igényeivel kapcsolatban. Hogy lehet azt elérni, tehát hogy a fogyatékosok jogai kérdése is bekerüljenek a fejlesztési politikába. Aztán vannak további kérdések. Azok a jogok, amelyeket az EU-ban bevezettek, ezek a jogok, alapjogok elég, erősek elég erősek ahhoz, hogy elősegítsék az fogyatékkal élő emberek jogainak érvényesítését is. Hát eh, itt is szerintem eléggé kritikusak leszünk. Aztán a következő kérdés is föl fogjuk tenni. Hogy használja az Európai Unió a struktúrális alapokat. Ez rendben van, hogy néhány országban a struktúrális alapokat arra használják fel, hogy olyan intézményeket hozzanak, tehát intézményeket lebontsanak, de újakat építsenek helyette. Például ez a magyar tervben ez szerepelt. Hát ez, ez eléggé aggasztó Magyarországon, hogy lebontanak intézményeket, amikor Magyarországot vizsgáltuk felül az elmúlt ülésen, az derült ki, hogy régi intézményeket lebontanak, de újakat építenek helyette. Na most ezeket a kérdéseket is közelből megnézzük. A szerzői jogokat. Ezeket is megnézzük, hogy az EU képes-e arra, hogy nyomást gyakoroljon ezen a területen. A, annak érdekében, hogy a már korábban említett jogok, például a VIPO, ugye ez a szerzőjogi, nemzetközi szerzőjogi szervezet, a VIPO-ban hogy gondoskodnak arról, hogy a fogyatékkal élő emberek is hozzáférjenek a könyvekhez, a dokumentumokhoz, amelyek alapjait képezik a könyveknek. Hogy lehet erről közösen vitázni? Margaret könyvét olvastam. Az a kérdés, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy például ugyanazokat a könyveket olvashassam, amit Margarete Auken olvasott. Nagyon fontos, hogy állandóan e, tartsuk szem előtt az EU-t. Mindig szeretnénk kérdéseket föltenni az EU-nak. Az EU talán a legfontosabb, amikor a fogyatékossági ENSZ megállapodás vagy konvenció egyezmény megvalósításáról van szó. Az EU az igazi partnerünk. Ami az EU jelentését illeti, 2013-ban ugye elkészül egy jelentés. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Stig hozzászólását és elkezdjük a plenáris vitát, de mielőtt elkezdenénk a plenáris vitát, felkérem Gönc Kinga asszonyt, európai parlamenti képviselőt, a fogyatékosügyi munkacsoport alelnökét, és Rodolfo Cattani urat, az EDF főtitkárát, hogy jöjjön és elnökölje az ülés további részét, és nekik sikeresebb munkát kívánok abban, hogy tartsák a megfelelő időt.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 Good morning, eh, good morning everyone. Jó napot kívánok mindenkinek. Az előző plenáris szekció, ugye, azt üzente, hogy tartsuk az időt, akkor kezdjük is a, el a következő szakaszát ennek a plenáris ülésnek. Üdvözölni szeretnék még egyszer mindenkit. Katáni urat, akivel társ elnöklünk. Mi is igyekszünk betartani az időt, betartatni, és reméljük, hogy mindenki, aki szerepel a felszólalók listáján, valóban szót kaphat. Ha megengedik, pár szót bevezetésképpen mondanék, Szerintem ez egy nagyon fontos pillanat mindenki számára, a különböző szervezetek képviselői számára, akik különböző országokból érkeztek. Ha megengedik, elmondanám, hogy még nekünk még fontosabb az Európai Parlament képviselőnek, és látom, hogy nagyon sokan vagyunk itt, akik meg tudják hallgatni az önök véleményét, az önök megjegyzéseit, javaslatait, de még később fel tudjuk majd használni mindennapi munkánkban az önök megjegyzéseit. Különböző dosszékkal foglalkozunk, jogalkotási javaslatokkal, jogi aktusokkal, jogszabályokkal. Nagyon-nagyon fontos részt venni ebben a párbeszéd. És folytatni kell ezt a vitát majd később is. Mindannyian tudjuk, és önök is nyilván beszélnek majd arról, hogy a válság idején az élet egyre nehezebb mindenki számára Európában, főleg azok számára, akiknek vannak fogyatékaik, fogyatékosságaik a lakhatása kapcsolatban. Nagyon óvatosnak kell lenni, figyelembe kell vennünk ezeket a különbségeket, Ugye arról beszélünk, hogy a válság nem csak gazdasági, nem csak pénzügyi, hanem egyre inkább azt látjuk, hogy ez egy közfinanszírozási válság, kevesebb közpénz áll rendelkezésre az oktatás, a foglalkoztatás területén, a szociális szolgáltatások területén, a valódi egyenlőség biztosítása terén, és emberi jogi válságot is élünk ma látjuk azt, hogy romlik az emberi jogi helyzet sok országban, és együtt kell működnünk, együtt kell dolgoznunk azon, hogy megfelelő lépéseket tegyünk ezen trend ellen. Ha megengedik, röviden meg egy megemlíteném, nem szeretnék több időt, csak az öt percemet nem szeretném túlépni, csak pár szóval szólnék arról, hogy most az Európai Parlamentben széleskörben vitatjuk meg a következő 7 éves pénzügyi tervet, amely döntő fontosságú lesz. Itt döntő fontosságú szerepünk van a különböző célkitűzéseink finanszírozását illetően. Nyilván hallottak a nehézségekről, a hatalmas vitákról a tagállamok között, a tanács és az Európai Unió között. Ha megengedik, biztosítom önöket afelől, hogy az Európai Parlament képviselői maga az Európai Parlament Nagymértékben támogatja az összes ambíciót, amit itt megfogalmaztunk. Én személyesen vagyok a jelentéstevője, a jogok és állampolgársági program jelentéstevője, így az emberek többet tudnak meg majd jogaikról. Ez a jelentés azzal foglalkozik, hogy segítse az embereket abban, hogy megismerjék és valóban gyakorolhassák is jogaikat, állampolgári jogaikat a különböző tagállamokban. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy ismerjük a jogainkat, a másik az Európai Szociális Alapányék előadója vagyok az ESZA jelentésnek, és mi megpróbáltuk beépíteni az Európai Szociális Alapról szóló jelentésbe a fogyatékkal élő emberek kérdéseit, még nem záródott le a tárgyalás a tanácsal, hivat, meghivatkozzuk az ENSZ említett egyezményét, ebben a rendeletben is meghivatkozzuk az ENSZ egyezményt, ugye az akadémentesség, hozzáférhetőség, a, az ENSZ egyezmény végrehajtásához való hozzájárulás. Reméljük, hogy ezeket az aspektusokat a tárgyalások végéig fent tudjuk tartani, és remélem, hogy lehetőség lesz ezeket az alapokat felhasználni a következő hét évben is. Tudjuk, hogy mindkettő nagyon fontos, a jogalkotási aspektus, a jogok, illetve a jogok végrehajtása, nagyon fontosak persze a pénzügyi források, nagyon fontos tehát végrehajtani ezeket a jogokat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, most pedig Kattani úrnak adom meg a szót, és kérem szépen, hogy szóljon az egybegyűltekhez, és utána megadjuk az egyes felszólalóknak, akik jelentkeztek szóra, megadjuk a szót. Okay. Thank you very much, Madam. Uh, Köszönöm szépen. Az előző felszólalók már nagyon sok fontos gondolatot elmondtak az ENSZ egyezménnyel kapcsolatban. Tehát akkor, amikor végig gondoljuk azt, hogy mit is kell tennünk a mai napon, akkor én arra gondoltam, hogy arról beszélnék, hogy inkább a válság következményeire szeretnék kitérni, hiszen az a válság egyre inkább emberi jogi válságá is válik, nem csak egy egyszerű gazdasági vagy pénzügyi válságról van most szó. Ugyanis a megszorító intézkedések kell, azt kockáztatjuk, hogy Európa szegénységbe mm, süllyed, és ezzel a fogyatókkal élők jogai sérülnek, és szegénységben fognak élni, hiszen pont az őket érintő szolgáltatásokat fogják megnyírválni. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy növekednek a adószintek, és ezzel az alsó és középső rétegeknek nyírbálják meg a jövedelmét, és ezzel a szolidaritás és a szociális inklúziónak búcsút mondhatunk. Ahogyan elmondtam, ez a gazdasági válság most inkább egyfajta emberi jogi válságá változik át. És éppen ezért az európai intézményeknek az a feladata, hogy ebből a rémálmomból kivezessék Európát. 24 állam 27-ből ratifikálta az ENSZ konvenciót. És most az a feladat vár rájuk, kötelezettség, hogy minden szinten meg is valósítsák ezt. Ez ugyanakkor vonatkozik az EU-ra is, mint nemzetközi szervezetre, hiszen ő is részese ennek az egyezménynek. Itt egy fenntartható és inkluzív gazdaság kialakítására van szükség magas szintű foglalkoztatottság, produktivitás és szociális kohézió kell, hogy jellemezzék de természetesen az ilyen jellegű kötelezettségvállalásoktól és a 2020-as stratégiától is még nagyon messze van EU. Éppen ezért arra van szükség, hogy egy erős többéves pénzügyi keretet fogadjon el az EU, a szociális befektetések csomagjával együtt, amely figyelembe veszi a, diszkrimináció ellenes elvet, valamint az emberi jogokat. Fektessünk be azokba a szerv, szolgáltatásokba, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy részvételen alapuló és sokkal gazdagabb társadalmat alakítunk ki. A célunk az, hogy védjük meg, mozdítsuk elé a fogyatékkal élők jogait, ehhez pedig pénzre van szükség, forrásokra van szükség, hogy részt tudjanak venni a munkaerőpiacon, és kompenzáljuk azt a jövedelem kiesést, amely abból adódik, hogy nem tudnak dolgozni, nem tudnak munkához járni. A az akadálymentesség, a hozzáférhetőség biztosítása előfeltétele annak, hogy mindez megvalósuljon az európai piacokon. Az EDF 2012-ben három kérdésben kampányolt. A szabad mozgások az EU-n belül, az Európai Akadálymentességi Paktum, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve az internetes oldalakhoz való hozzáférés. Mit is jelent ez az akadálymentesség? Ez egy alapvető irányvonalat kell, hogy jeles, jelentsen a strukturális alapok kiosztásánál is, valamint a közbeszerzési eljárások elbírálásánál. Annak érdekében, hogy mindezt elérjük, pénzügyi és politikai keretre van szükségünk, egy erős keretre. Éppen ezért nem támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek az EU büdzsét csökkenteni kívánják, és azt szeretnénk elérni, hogy 25%-át az európai kohéziós alapoknak a szociális infrastruktúrák, az oktatás és a képzésbe kellene befektetni, mert ezzel lehet csak csökkenteni a szegénységet és a szociális kirekesztettséget. Egyébként pedig igen, aggasztóak azok a politikai feszültségek, amelyek ennek a hiányából adódnó, adódnának. Diszkrimináció. Éppen ezért azt várjuk, hogy az emberek érdekeit figyelembe véve tegyen valamit az EU, mert különben el fogja veszíteni hitelességét. Az EU-nak fontos szerepe van, fontos feladatai vannak, és a fogyatékkal élők nagy várakozással tekintenek az Európai Unióra, az európai és a világban betöltött szerepére. Azt reméljük, hogy az EU kötele, vállalt kötelezettségeinek meg fog felelni. Köszönöm szépen figyelmüket! Thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólását, Ketáni úr. Ahogy hallottam a kollégáimtól, két parlamenti képviselő kollégám van, aki nem tudott hozzászólni az előző körben. Gabriele Zimmer asszony, a GUE frakció elnöke, és Raúl Royal, aki a zöldek alelnöke. Velük kezdjük, és utána következnek a többiek. Gabriele, tessék, kettő perc. Nagyon köszönöm. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy a fogyatékkal élők Európai Parlamenti ülésén részt vehetek, és nagy hatással van rám mindaz, amit mindeddig hallottam és láttam, hiszen ez egyértelművé teszi, hogy a fogyatékkal élőkről szóló kérdések nem csak a fogyatékkal élőket érintik, hanem mindannyiunkat. Mindennapi kérdésekről beszélünk, olyanokról, amelyeket közösen kell megoldani. Nagyon büszke vagyok arra, hogy körünkben vannak, és hogy közösen folytatjuk ezt a párbeszédet. Nagyon örülök, hogy az európai országok fogyatékosok ügyeivel foglalkozó képviselői körünkben vannak. Mindjárt az elején hadd koncentráljak pár problémára, hiszen rövid az idő. Nagyon örülök, hogy a pódiumról is hallottuk, hogy az Európai Unió határain túl kell tekintenünk, és olyan problémákkal, kérdésekkel kell foglalkoznunk, mint a mondjuk a fejlesztési segélyek, hogy ezek is igénybe vehetőek arra, hogy a világ legszegényebb országaiban a fogyatékkal élők helyzetét javítsuk. A parlamentben, az Európai Parlamentben az AKC országok, tehát az afrikai, karibi térségbeli és csendes óceáni országokkal, most velük együtt közösen kidolgoztunk egy jelentést a fogyatékkal élők helyzetéről, és ez nagyon lényeges, hiszen ez azt mutatja, hogy nekünk is vannak tartalékaink itt Európában, hogy tényleg konkrét fogyatékosügyi kezdeményezéseket támogassunk, és a hozzáférhetőséget, az akadálymentesítést elősegítsük. Egy másik fontos téma, amit szintén röviden megemlítenék még. Korábban amikor még Németországban, Türingia tartományban tevékenykedtem. Nagyon sokat működtem együtt fogyatékkal élő nőkkel, és ott igenis szembe kerültem a fogyatékkal élő nők elleni erőszak jelenségével. Ezzel a kérdéssel igenis erőteljesebben kell foglalkoznunk, hiszen mindez gyakran ö, szemek elől elzárva történik. Igenis erősítenünk kell a nők jogait, és nagy figyelmet kell folytatnunk, támogatván ezeket a nőket. Harmadsorban szintén nagyon röviden. Igen, válság van, nem csak az Európai Unióban, hanem máshol is, és úgy gondolom, hogy közösen meg kell akadályoznunk azt, hogy a társadalom felelőssége felelősséget vállaljon költségvetési eszközökkel is azért, hogy az emberek, a fogyatékkal élők, teljesen mindegy, hogy hol élnek az Unióban, részt vehessenek és használhassák a közszolgáltatásokat is például. Ehhez hozzá kell, hogy járuljon tényleg tevékenyen az Európai Parlament is, de a fogyatékkal élők Európai Parlamentje is, hogy igenis a közérdekű szolgáltatásokhoz, termékekhez hozzáférhessenek a fogyatékkal élők is, és olyan privatizáció ellen forduljunk, amely korlátozza az életminőségünket E tekintetben várom nagyon a közös nyilatkozatot, amit a végén tesznek majd, és természetesen sok sikert kívánok ehhez az együttműködéshez annak érdekében, hogy tényleg átültessük a gyakorlatba az ENSZ egyezményét. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Raúl Romero Euda kollégának adok szót, európai parlamenti képviselőnek, ö, aki a Zöldek frakciójának a lelnöke. Köszönöm szépen. Én is röviden szeretnék csak hozzászólni, hiszen nagyon komoly figyelmet követtem a vitát eddig is. Nagyon jól foglalták össze, hogy mivel kell tényleg foglalkoznunk. Zöldekként több területre igyekeztünk koncentrálni. Pár témára koncentrálnék személyes szempontból. A horizontális diszkrimináció ellenes irányelvre például erre, a, ez most a tanács előtt van, az Európai Parlament részéről én vagyok a jelentés tevő Hatalmas frusztrációt láttunk az évek során, ez azért van, mivel a, a költségek kérdését rosszul veszik figyelembe. Bizonyos tagállamok azt mondják, hogy ez túl drága lenne, az, hogy ezt végrehajtsák és ez ellen kell tényleg fellépnünk. Nagy figyelemmel követtem, amit mondtak ma délelőtt, és gondolom mondják ezt majd a délután is. Konkrét eredményeket kell az asztalra tennünk annak érdekében, hogy bizonyos tagállamokat meggyőzzünk arról, hogy a kohézióba fektetés fontos a válság sújtotta időkben is. Sokan igyekeznek ezen spórolni, ez a nagy hiba. Elhangzott, és én is megerősíthetem, hogy az Unió aláírta ezt az egyezményt, és ez azt hivatott erősíteni, hogy a diszkrimináció ellen az egyenlő jogokért tényleg fellépjünk az Unióban, hogy minden tagállamot meggyőzzünk erről, különösen azokat, akik még gondolkodnak azon, hogy fontos -e ezt végrehajtani, ezt a diszkriminációmenteségi elvet annak érdekében tényleg, hogy lehetőséget biztosítsunk a tagállamok és az unió polgárai számára arra, hogy élhessenek a jogaikkal, és meglegyenek az egyenlő lehetőségeik ugyanúgy, mint mindenki másnak. Tényleg ezzel kell foglalkoznunk, és ez a konferencia hozzájárulhat ehhez. Szomorúan látom, hogy vannak bizonyos tagállamok, akik még mindig a költségek család élve, érve mögé bújnak. nagyon lényeges, hogy rámutassunk arra, hogy itt nem csak költségekről van szó, nem csak ezekkel kell foglalkozni, hanem tényleg a kohézió előnyeivel, a kohézió adta előnyökkel. Ezek nem csak egyes személyek számára előnyösek, hanem a társadalom egésze számára. Remélem, hogy azok a tagállamok, akik még haboznak, azok most már majd megértik, hogy ezekkel a kérdésekkel tényleg foglalkozni kell. A parlamentben tudom, hogy nagy, a nagy többség támogatja ezt a kezdeményezést, és a Libében, a Libe Parlamenti Bizottságban a múlt héten elfogadott állásfoglalás hozzájárul ahhoz, hogy az EUMS szerződés 265. cikke, 265. cikke alapján mielőbb elfogadjuk a irányelvet is. Végezetül rámutatnék arra a vitára, azokra a megbeszélésekre, amelyeket folytatunk itt a házban. A zöldek körében foglalkozunk ugye a demokrácia kérdésekkel, az arab tavasszal, és így tovább de egy új megközelítést alkalmazunk. Most ugye a normális tolmácsolat mellett van egy másik rendszer is, az, hogy itt egyből átiratot adunk a szövegekről, ez is jól mutatja, hogy tényleg igyekszünk tenni, és ez a konferencia nem szabad, hogy kivétel legyen, hanem ez kell, hogy legyen a norma, az alap. Mint már mondottam, itt nem csak költségekről van szó, hanem előnyökről, haszonról is. Örülök, hogy itt vagyunk, örülök, hogy itt vannak, és bízom abban, hogy a frakciók többsége támogatni fogja azt a víziót, amit felvázoltam, és tényleg egy előtteséget biztosítsunk mindenkinek. Köszönöm szépen. Uh, thank, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Ha nem bánják, akkor néhány kollégám, néhány európai parlamenti kollégámnak el kell menniük egy pár perce, ha megengedi, Elizabeth, megengedi Elizabeth megkapja a szót, mert ha jól tudom, önnek el kell majd mennie. Elizabeth is a zöldek nevében kíván hozzászólni. Köszönöm szépen! Én is anyanyelvemen szeretnék beszélni, remélem, hogy működik a tolmácsolás, remélem, hogy sikerül alelnöke vagyok a Szociális és Foglalkoztatási Bizottságnak. Egyike azon szakbizottságoknak az én szakbizottságom, amely foglalkozik a fogyatékkal élők gondjaival, problémáival. Nagyon is elkötelezettek vagyunk, ha megengedik, megemlíteném azt, hogy egy jelentést készítettünk méghozzá a fogyatékkal élő emberek jogaival kapcsolatban az Európai Unióban, Kósa Ádám, aki mellettem ül a jelentéstevő, és közösen egy nagyon jó jelentést dolgoztunk ki, szerintem legalábbis nagyon jó, és ez az a módja annak, hogy megpróbáljuk a puha intézkedésekbe beépíteni az ENSZ egyezmény gondolatait, így módon valósítjuk meg az ENSZ egyezményben foglaltakat az Európai Unió szintjén. Igazabban, amikor aggodalommal eh, veszik figyelembe, hogy például Görögországban csökkentették az azt a fajta segítségnyújtást, vagy azt a fajta asszisztensi rendszert, amely a fogyatékelő emberek életét tenné könnyebbé. Ez elfogadhatatlan, hogy ilyen posztokat, ilyen szakmákat megszüntetnek. Ez csak bírálni lehet. Aztán megemlíteném azt, hogy azt tervezzük a mi szakbizottságunkban, az emberbizottságban, bizottságban, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítünk az antidiszkriminációs irányel végrehajtásáról, amikor a foglalkoztatáshoz és képzéshez, oktatáshoz való jogról van szó. Azt hiszem, hogy valóban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megvalósuljon a szabad, akadálymentes hozzáférés a foglalkoztatáshoz és képzéshez, fogyatékkal élő emberek számára is, függetlenül attól, hogy milyen fogyatékkal élnek. Aztán megemlítenék egy dolgot, amely napi szinten foglalkoztat minket, nagyon-nagyon sok fontos ülésen. Ez az oka annak, hogy el kell hagyjam önöket, mert az európai struktúrális alappal foglalkozunk. Egy harmadát teszik ki az európai költségvetésnek. Mi azt akarjuk, hogy ez a strukturális alap úgy kerüljön felhasználásra, hogy megszűnjenek az akadályok. A második, a soros alapok programozását úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékkal élő emberek részt vehessenek rajta. Ádám azt hiszem, hogy jelentős munkát végzett, ő a tárgyaló csapatunk tagja. Nem értünk el mindent, Ádám, de közösen elérjük majd ezt a nagyon fontos cél. Az utolsó dolog, amit megemlítenék, azzal kapcsolatos, hogy Németországból érkeztem. Nagy aggodalommal figyelem azt, hogy a német kormány továbbra is megakadályozza azt, hogy Európában ötödik antidiszkriminációs irányelvet fogadjanak el. És azt látom, hogy időközben Németországban elindult egyfajta mozgalom, mert a tartományok, a szövetségi tartományok arra gondoskodnak, hogy a saját területükön nagyon fontos például az integratív iskola modell kifejlesztése. Németországban a tartományok hatáskörébe tartozik a, az oktatás. A szövetségi kormánynak nincsen nagyon már mivel érvelnie, hogy miért nem fogadja el, és miért blokkolja az ötödik antidiszkriminációs irányelvet. Szeretném, ha feloldanánk ezt a blokádot, és intenzíven dolgozunk azon, hogy a német kormány álláspontja változzon meg ezzel az ötödik irányelvvel kapcsolatban pozitív irányban, mert akkor lenne lehetséges valóban az egyéni jogokat megerősíteni a fogyatékkal élő emberek számára a foglalkoztatás és oktatás hatáján kívül is. Ebben a parlamenti ciklusban szeretnénk egy lépés legalábbis előre tenni ezen a területen. Thank you. Köszönöm szépen. Működik? Jó, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Schröter asszony. Valóban a diszkrimináció ellenes irányelv á, valahol téli álmát alulsza 2008 óta, a Csipke Rózsika álmot. Ahogy ön is említette, fel kellene rázni, ki kell állnunk a megkülönböztetés ellen, el kell kerülnünk azt, hogy néhány tagállam blokkolja ezt a kérdést, így megakadályozván az egyéni jogok érvényesülését. Most pedig rátérünk az egyéni hozzászólásokra. ö, fogyatékkal élők Európai Parlamentjének képviselői szólhatnak hozzá. Kettő percet kapnak. És ha megengedik, Maria Gröntner asszony az osztrák parlament, az osztrák fogyatékkal élők parlamentjének képviseletében. Köszönöm szépen! Én azt gondolom, hogy akadálymentességre van szükség mindenhol. A fizikai akadályok, szociális, kommunikációs és lélektani akadályok ellen emelem fel szavam. Azt kérem, hogy legyen akadálymentesség iskolai tantárgy. Építsék be az akadálymentesség koncepcióját az a tantervekbe, tanmenetekbe, hogy le omoljanak ezek az akadályok, és lehetővé váljék az élet minden fogyatékkal élő számára. Az akadálymentesség nagyon fontos az építőiparban dolgozóknak, eh, legyen akadálymentesség a tanárok esetében, hogyan lehet támogatni azokat a diákokat, akik fogyatékkal élnek, ismerjék meg a diákok, a fogyatékok különböző fajtáit, mindenhol be kell építeni az akadálymentességet, akik gazdasági szakmát választanak, nekik is meg kell tanulniuk, nagyon fontos az akadálymentes vasút, az akadálymentes szolgáltatások, a szakembereket kell kiképezni az akadálymentességben, így lehet akadálymentes szolgáltatásokat biztosítani. Eh, Uh, nagyon nagy örömmel mondom, hogy nagyon sok képviselő van itt, és hallgatja önt, de van, akinek el kell mennie. Elnézést kérünk, tehát megállapodtunk Katani úrral abban, hogy egy nemzeti delegációs hozzászólót tudunk fogadni, egy európai parlamenti képviselőt, és akkor meglátjuk, hogy az idővel mi lesz. Most pedig Lope Fontanyi asszony kérem, hogy szólaljon fel. Kérem, tartsa be a kettő percet. Nagyon jó lenne persze sokáig beszélgetni, de hát akkor egész nap itt kellene maradnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szogok, fogok csak hozzászólni. Én eh, a néppárt soraiból jöttem, és a spanyol néppárttól érkeztem és a foglalkoztatási szakbizottságban dolgozom. A legtöbb európai parlamenti képviselő a fogyatékkal élők jogainak védelme érdekében egyetért az elhangzottakkal. Sörőter asszonynal is egyetértek, és a többi képviselővel, aki beszélt ma délelőtt. Nagyon fontos ez a mai találkozó, és nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk. Azt hiszem, hogy a mi feladatunk most inkább az, hogy önöket meghallgassuk. A jelenlegi helyzetben a legnagyobb probléma, főleg Spanyolországban, a munkanélküliség. Sajnos azok az emberek, akik fogyatékkal élnek, nehezebben találnak munkát is, és nehezebben kapják meg a szükséges képzést. Éppen ezért Spanyolországban persze érthető az, hogy szükség van a megszorításokra, hiszen nincsen más lehetőségünk, de mégis úgy kell tennünk, hogy ezek a megszorító intézkedések ne a legszegényebbeket és a legrosszabb helyzetben lévőket sújtsák még tovább. Ez a mi feladatunk itt az Európai Parlamentben, hogy ezért dolgozzunk. Köszönöm szépen, és majd meglátjuk, hogy mik lesznek a mai nap végkövetkeztetései. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk, Pascal Rib asszony, a francia fogyatékkal élők nemzeti tanácsának képviselője, azt mondja, öné a szó. Én az eredményekről a hogy akkor szeretnék beszélni. Az ENSZ egyezmény 2010-ben notifikálódott Franciaországban. Franciaország számára az egyik politikai eszköz, nagyon fontos, valódi ö, multiplikátor hatással bír a fogyatékkal élő emberek életében. Azt Mondhatnám, hogy van egy előrelépés, pontosan a ratifikáció előtt és utáni állapotról lehet beszélni. Először, ami az eredményeket illeti. Az egyezmény alapvetően a francia fogyatékossági politikát új lendülettel látja el, új friss szellővel látja el. Nagyon fontos kiállni az emberek jogai mellett. Nem a karitatív, nem a, a jótékonykodás a fő cél. Azt gondolom, hogy a 2005-ös fogyatékról szóló jogszabályunkon túlmutat ez. Az egyezmény egyfajta változást idéz elő a politikákban nem ágazati kigazítási politikáról van szó, hanem egy nyitott társadalom koncepciójáról van szó. Ennek hatása az volt, hogy Tavaly szeptemberben az els, a miniszterelnök egy körlevelet fogalmazott meg, amely a fogyatékkal élők jogait és gondolatait és érdekeit beépíteni minden projektbe ágazatokon átnyúló módon. Ez egy hivatalos francia szöveg, a miniszterelnök szövege, körlevele, amely E, hivatkozik az ENSZ egyezményre, és azt mondja, hogy ez az egyezmény az alapja minden olyan rendelkezésnek, minden törvénytervezettel kapcsolatban, ami az em- fogyatékkal élő embereket érinti. Ami a fogyatékkal élőket illeti, ezt minden e, jogszabályba be kell építeni az ő érdekeiket. Ami az egyezmény hatályba lépését követően, hát e, nagyon sok különbség van az egyezmény és a francia jogalkotás között, de ha úgy tetszik, a francia jogszabály újra fogalmazta a definíciót. Ez igazából a francia jogszabály a fogyatékosságot orvosi szempontból határozza meg. Nincsen szó feltétlenül a jogvédelemről, a szociális aspektusokról. Franciaországnak Franciaországnak felül kellene vizsgálnia a fogyatékossági jogszabályát, így lenne összhangban az ENSZ egyezménnyel. Hozzátenném, hogy az alapvető szabadságjogok azt gondolom, hogy Sajnos félbeszakítják többször a hozzászólót. Azt mondjuk, mondjuk, hogy szabadok vagyunk, de nem vagyok azok, ha de mondjam, hogy minden kompromisszum közös engedmények alapján születik meg, kölcsönös engedményekre van szükség, de engedmi, engedni az alapjogokból nem lehet. Thank, thank you very much. Now I would like to uh, ask... Köszönöm. Szilván Raptit uh, kérem, parlamenti képviselőt, kettő perc tessék. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Abban a megtisztelő helyzetben vagyok, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, ugyanakkor hatalmas a felelősség is az, hogy itt vagyunk és itt ülünk a mai a harmadik európai parlamenti fórumunkon. Ez egy nagyon fontos találkozó, és a téma is rendkívül sürgető. Az ENSZ egyezmény megvalósítása a tét. De ugyanakkor arra is fel kell hívnom a figyelmet, hogy a diszkrimináció mentesség elve és az esélyegyenlőség számunkra teljesen világosak a mi társadalmainkban. De mégis a gyakorlatban azt látjuk, hogy semmi sem magától értetődő, és még ráadásul ehhez a gazdasági válságot, hogyha hozzáveszünk, hát nem fényes a helyzet. Éppen ezért azok az emberek, akiket most leginkább sújt a jelenlegi helyzet, azok pont a fogyatékkal élők. Ez elfogadhatatlan, és a fogyatékkal élőkre nem szabadna, hogy vonatkozzanak a megszorító intézkedések semmelyik országban, beleértve Görögországot, mert ezzel tulajdonképpen a szociális dimenziót tesszük kockára itt Európában. Úgy gondolom, hogy nekünk, európai parlamenti képviselőknek az a feladatunk, hogy példát szolgáltassunk példá, jó példával járjunk elő, és ez a jogalkotásban is megmutatkozzon. Én szeretnék most egy személyes gondolatot elmondani. A bizottság felé egy szóbeli kérdéssel érte, éltem, amelyben azt kértem, hogy tájékoztasson az Európai Bizottság arról, mit is kíván tenni annak érdekében, hogy a halláskárosultak mit a halláskárosultak esetében mit tud tenni annak érdekében, hogy követni tudják üléseinket. Szeretnénk, hogyha megfelelő eszközöket biztosítanák az ő számukra, hogy részt tudjanak venni az üléseinken. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Dániából érkezett. Torkhild Olesen úr a dániai fogyatékkal élők szervezetétől Torkild, öné a szó. Nagyon köszönöm. Nos, a VIPO szerződésről szólnék eh, pár szót, már szólt más is erről. Mindenek előtt az Európai Parlamentnek szeretnék köszönetet mondani azért az átfogó munkáért, amit eh, elvégeztek, hogy a bizottságot meggyőzzék. Ugye a bizottság az elején nem támogatott egy ilyen kezdeményezést, most már azonban igen. Mennek értelmében a látássérültek és más fogyatékkal számára is hozzáférést kell biztosítani ezekhez a szövegekhez. Nagyon lényeges, hogy a látássérülteknek is ugyanolyan olvasási lehetőségük legyen, hozzáférhetőek legyenek számukra a könyvek, anyagok, mint mindenki más eh, számára. Nagyon fontos, hogy minden szöveghez hozzáférjünk, nem csak a beírással írtakhoz. Eh, mert ha nem férünk hozzá, akkor nem lehetünk jó fogyasztók, sem nem tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a világ, az Európai Unió kimászol ebből a gazdasági válságból. Mi ugye fogyasztóként eh, erősíthetjük a gazdaságot, és az eh, össztársadalom része eh, lehetünk. Nagyon fontos, hogy továbbra is nyomást csakoroljanak a bizottságra annak érdekében, hogy a VIPO szerződés módosítása megvalósuljon hogy mindenkinek ugyanaz a lehetősége legyen, eh, mindenki ugyanúgy hozzáférjen a szövegekhez, ezt nem szabad korlátozni. Ez egy olyan szerződés kell, hogy legyen, amely ahhoz segít hozzá, hogy tényleg mi is részt vehessünk az egészben. Elnök, köszönöm. Mikolásik úr következik az Európai Parlament részéről, kettő perc mentesség. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička a verím, že môžem hovoriť moj... Nagyon köszönöm. Szólhatok eh, anyanyelvemen, úgy gondolom, hogy a Szlovákiából érkeztem, orvos vagyok, eh, és ezzel egyidejűleg az Európai Parlament eh, képviselője is. A Környezetvédelmi Bizottságnak vagyok tagja az Európai Parlamentben. Mi foglalkozunk ugye egészségügyi kérdésekkel is, követem a törekvéseket. Itt az Európai Parlamentben a néppárti frakciónak vagyok a tagja. Mindent támogatok tehát, ami az akadálymentesítés érdekében tétetik. Hiszen elfogadhatatlan és sérti az emberi jogokat, illetve az emberi méltóságot az, hogy azok, akik bármilyen fogyatékkal élnek, azok akadályokkal kerülnek szembe. Örülök, hogy bizonyos dolgokat sikerült már elérni. Tudom, tudják, hogy bizonyos irányelvek kerültek elfogadásra az autóbuszos utazás, repülős utazás, illetve hajózás területén. Mindez jó és szép és a helyes irányba is halad. Azonban szükséges, hogy ezek az irányelvek hatékonyan átültetésre kerüljenek a gyakorlatba is. Még egy dolgot hadd hangsúlyozzak az internet segítségével és az otthonról végzett munka segítségével ugye újabb lehetőségek nyíltak meg, azonban a munka vállaló, az, aki ugye a jó és megfelelő képzettséggel rendelkezik, de esetleg valami fogyatékkal él együtt, az is tényleg dolgozhat az otthonából, és ez nagyon jó. Most igazából azért jöttem el, hogy meghallgassam a, konferenciát, viszont ezt szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy tudják, hogy vannak szövetségeseik itt a házban, tényleg megvan a közös nevező, teljesen függetlenül attól, hogy ki melyik párthoz tartozik. Én az önök szövetségese vagyok, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Látom, hogy a küldöttek sokkal fegyelmezettebbek, mint a parlamenti képviselők. Következő hozzászólunk, egy spanyol hölgy. Nem igazából nem hölgy, inkább úr, José María Sánchez. Elnézést kérek a kiejtésemért. Ő a spanyol fogyatékos nemzeti tanács tagja öné a szó. Köszönöm szépen! Spanyolországban különböző problémák merültek fel, alapvető problémák az egyezmény vonatkozásában. A jogrendszert, a jogrendet meg kell változtatni, ezt be is kell tartani, Spanyolországban ezzel kapcsolatban sok hiányosság van. Van egy előzetes tervezet, amelyben a büntető jogot kívánják módosítani, ezt meglehetősen nehéz megváltoztatni. Ugye, hogyha valaki valami bűncselekményt, jogsértést követ el, az azért büntetést kap, de ezt is tényleg egyenlő alapokra kell helyezni. oda kell figyelni ilyen ügyekben természetesen a fogyatékkal élők helyzetére, és nem szabad, hogy ők más elbánásban részesüljenek, tehát rosszabbul vagy akár jobban járjanak. hiszen ezen a területen is alkalmazni kell az ENSZ egyezményt. Hozzá kell igazítani az egyezményt, az egyezményhez a nemzeti jogarendet, és nem fordítva kell, hogy ez az egész történjen. Thank you very much. I really think that... Köszönöm szépen. Katáni úr megjegyzése az a kapcsolatban, hogy a tisztelt nemzeti delegáció tagjai fegyelmezettebbek, ez igaz, és a képviselőnk is remélem fegyelmezetten fognak felszólalni. Teresa Jiménez kolléganőnket, néppárti képviselőasszony kollégát kérem szépen, hogy szóljon. Köszönöm szépen, számomra megtiszteltetés, hogy ma részt vehetek ezen a fontos fórumon és rendezvényen. És felszólalásommal azokat támogatom, akiknek szükségük van arra, hogy támogatást kapjanak, hogy érvényesíteni tudják jogaikat. Spanyolországban a CERMI-re szeretnék emlékeztetni, a Nőjogi Bizottságban a Szociális Bizottságban, a Libe Bizottságban is foglalkozunk a fogyatékkal élők kérdéseivel, a jog szempontjából. Mi támogatjuk a diszkriminációmentességről szól irányelvet, az bűncselekmények áldozatairól is van egy fejezet. Nagyon fontos a fogyatékkal élő áldozatok védelme, azt gondolom, hogy ebben az irányelvben arra kell törekedni az áldozatvédelmi irányelvben, hogy minden fajta áldozat, fogyatékkal élők áldozatokat is figyelembe kell venni a büntető eljárásban. Természetesen vannak kommunikációs nehézségeket, ezeket kell áthidalni, van, aki a fogyatékossága miatt nem tud jól kommunikálni, vagy nem ért jól, például a hallássérültek esetében Figyelembe kell venni a kommunikációt. Minden fogyatékkal élő számára érthetővé kell tenni a kommunikációt. Aztán vannak másodlagosan azt mondjuk, hogy egy a fogyatékkal élők sokkal inkább válnak áldozatokká, hiszen ezért kell kettős védelmet biztosítani számukra. Kétszeres annyira, annyira ki vannak téve bűncselekményeknek, és hát a nőkről nem is beszélve. Nagyon fontos, hogy a nők jogait figyelembe vegyék, bizonyos hiányosságok vannak, az elkövetett bűncselekmények nagyon sokszor irányulnak fogyatékkal élő nőkre. Nagyon fontos, hogy a nők sajnos különleges helyzetét ebben a kérdésben nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én nem csak a fogyatékkal élő nőkkel, hanem mindenkivel szeretnék foglalkozni az egész ciklus idején. Köszönöm. Most pedig a parlament illetékes szolgált érdekében, annak érdekében, hogy mindenkinek lássuk az arcát, a felszólalók arcát, amikor felszólítjuk önöket, kérjük szépen tegyék fel kezüket, hogy a kamerát önökre tudjuk irányítani, így láthatjuk majd önöket. Most pedig az Európai Független Autonóm Lakhatás Hálózata nevében John Evans kap szót. John, öné a szó. Kedves kollégák, most, ahogy itt ülünk, vitatkozunk ezekről a fontos kérdésekről az Európai Parlament épületében, több száz ezer millió fogyatékkal élő testvérünk fogságban, bebörtönözve, elszigetelve, intézménybe zárva él egész Európában. Nem szabadok úgy, mint mi, nem vehetnek részt bármilyen tevékenységen, eseményen. Van, aki arról sem dönthet, hogy mit egyen, mit vegyen fel, mit igyon, és mikor keljen fel, és mikor menjen aludni. Esténként. Életük nagy részében nem dönthetnek semmiről. Nagyon sok probléma merült fel, mert nagyon sok Európai Uniós kormány nem veszi figyelembe az ENSZ egyezményt, kiváltképpen a 19-es cikket, mert a 19-es cikk ENSZ, az egy, ENSZ egyezményben azt írja elő, hogy az a fogyatékos emberek ne intézményekben éljenek, hanem külön, önállóan. Ezek az intézménybe zárt emberek, otthonokba zárt emberek nem dönthetnek arról, hogy hol éljenek, hogyan éljenek. Ez a helyzet még rosszabbá vált a jelenlegi megszorított intézkedések következtében. Nagyon sok országban súlyosbodott a helyzet. Csökken a támogatás, a független lakhatási támogatás, más közösségi juttatások és szolgáltatások is háttérbe szorulnak, és ez égbe kiáltó megsértése, megszegése az ENSZ egyezménynek. Kérjük az Európai Parlamentet és más intézményeket, hogy foglalkozzanak sürgősen ezzel a kérdéssel, hívják fel az EU tagállamok figyelmét arra, hogy vezessék, hogy, hogy valóban feljennek meg az ENSZ egyezmény rendelkezéseinek, védjék meg ezen emberek fogyatékkal élő emberek jogait, védjék meg jogainkat, szabadítsák ki, szabadítsák fel az embereinket most. Thank you very much for the... Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos hozzájárulás. Nagyon fontos, hogy nagyon sok képviselő van itt köztünk. Maria Irogajan asszonynak adom meg a szót kettő percre. Kérem, tartsa be. Maria feltartja a kezét a kamera számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen. Köszönöm, üdvözlök mindenkit szívből. Köszönöm, hogy itt lehetek és részt vehetek a beszélgetésben. Egy megjegyzéssel élnék az elején. Múlt héten részt vettem egy madridi tiltakozáson, demonstráción, ahol képellengérezték azt a tényt, hogy csökkenteni kívánják a fogyatékkal élőkre szánt támogatásokat. Madridba jöttek el, nagyon sokan, minden akadályt maguk mögött hagyva, elmentek Madridba a fogyatékkal érők, mert a fogyatékkal élő emberek számára és családjaik számára rengeteg támogatást csökkenteni akarnak. A 300 millió euróval csökkentenénk ezt a költségvetést, de a szociális szolgáltatások nem csak segélyezést jelentenek. 2002-ben a szocialisták elfogadtak egy törvényt, és a központi és autonóm kormány elkötelezte magát amellett, hogy a fogyatékkal élőkről és családjaikról is gondoskodni fog. 170 ezer személy 39%-át az össz támogatásnak ezekre a személyekre kell fordítani. Más biztosítási rendszerek vannak, vagy vannak, akik nyugdíjasok már, de nagyon sok fogyatékkal élőnek nincs senki, aki fizetni a TB járulékát, és természetesen itt a jogaik védelméről is van szó, nem csak az emberi méltóságról van szó. Az emberi jólét nagyon fontos. Ha függőségben kell élni, nagyon sokszor a fogyatékkal élők függőségben élnek, nagyon nagy százalékban vannak fogyatékossággal élő emberek, akik hátrányos helyzetűek is. Több mint három millió ember Spanyolországban él, fogyatékkal élő. 179 ezernek van úgynevezett fogyatékossági igazolványa de garantálni kell azt, hogy a kormány egy EU alapot hozzon létre annak érdekében, hogy segítsen ezeknek az embereknek. Ezen alapok segítségével kell garantálni, hogy a fogyatékkal élők pénzügyi támogatást is kapnak. Természetesen a jogaikat kell elismerni. Next uh, speaker. Következő hozzászóló Ausztriából, az a Helene Jama asszony, kérem tegye fel a kezét, az osztrák fogyatékkal élők nemzeti tanácsának képviselője. Öné a szó. Ha megengedik, én általában szeretnék a fogyatékról beszélni, a szakmákról szeretnék beszélni, a fogyatékkal élő emberek szakmáiról. Nagyon sok egyetemi végzettség nem férhető hozzá a fogyatékkal élők számára. Az egyik példa az ENSZ egyezmény azt garantálja, hogy mindenki egyenlően tud tanulni, minden fogyatékától függetlenül. De például tanítóképző vagy tanárképző főiskolán Ausztriában nem lehet fogyatékkal élőknek tanulni elmehetnek a főiskolára a fogyatékkal élők, de nem válik lehetővé le is zárni tanulmányaikat. Egy tanúsítványt kapnak, de ezzel nem taníthatnak például. Nem kapnak diplomát, csak egyfajta tanúsítványt, bizonyítványt. A jogi, szak, jogász szakmák például szintén érintettek. A fogyatékkal élők egyetemre járhatnak, lezárhatják a tanulmányaikat, de nem válhatnak jogásszá például a hallássérültek esetében és a látás sérültek esetében gyakran ez a helyzet a jogi szakmánkban. Nemrégiben egy német vakbírót hívtunk meg. Meghívtam Ausztriába, a minisztériumba. Németországban lehetőség van arra, hogy látássérült vagy, vagy gyengén látó bíró legyen. Ausztriában erre nincs lehetőség, és megkértem, hogy mondja el, hogy ez hogy is van náluk. Az osztrák minisztérium sajnos ettől nem hatódott meg, azt mondta, hogy majd végig gondolják. Néhány tagállamban van erre lehetőség, ez engem nagyon is elgondolkoztat, hogy néhány országban lehetséges az Európai Unión belül bizonyos szakmákat fogyatékkal élőknek gyakorolni, van, ahol meg nem. Nagyon mm, is a, tehát az érzékszervi problémákkal küzdő emberek nagyon sok területen e, tudnának dolgozni a fogyatékkal élő emberek nagyon jól tudják, hogy hol vannak a határaik. Tudják, hogy mit tudnak és mit nem tudnak. Nem szabad őket akadályozni. Köszönöm. Thank you very much, and also thank you. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm azt is, hogy betartotta a felszólalási időt, és most azt szeretném kérni, hogy Rosa Esteras az Európai Parlamenttől szólaljon fel. Két perc. Gracias, president. Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon röviden hozzászólni. Maga az a gondolat, hogy itt most együtt lehetünk, együtt ülhetünk, és mindez ráadásul néhány nappal azután következik, hogy hétfőn a fogyatékkal élők napján voltak különböző megmozdulások. Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos üzenet. Itt most nem politikáról van szó, hanem maga az a tény fontos, hogy együtt vagyunk, hogy itt vagyunk mindannyian, és hogy megpróbáljuk előrevinni a fogyatékkal élők ügyének ügyét. Én a regionális szakbizottságban dolgozom, parlamenti képviselőként, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a strukturális alapok valóban segítsék a fogyatékkal élő embereket is, annak érdekében, hogy az ENSZ egyezmény megvalósuljon. Ugyanis a diszkriminációmentesség egy horizontális gondolattá kell, hogy váljon, és akkor, amikor a hozzáférhetőséget, az akadálymentességet állítjuk központba, akkor az nem csak az épületek akadálymentesítését illeti, hanem az oktatáshoz való jog, a közlekedéshez való jog megvalósítását. A probléma azt hiszem inkább az össztársadalom szintjén él, mert nem értik azt, hogy hogyan lehetnénk mindannyian egyformák, egyforma lehetőségekkel hogyan tudnánk indulni az életben, és hogy hogyan tudnánk megvalósítani az ENSZ egyezményt. A spanyol kormány, önök is tudják, hogy néppárti képviselő vagyok, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a válság ne jelentse azt, hogy vissza kell lépnünk a vívmányok területén. Mindent megteszünk tehát annak érdekében, hogy ez ne valósuljon meg. Mindannyian fel kell emeljük szavunkat, és segítenünk kell a spanyol kormányt abban, hogy ezt a törekvését meg tudja valósítani. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk Olaszországból érkezett az olasz fogyatékos fórumtól. Giampiero úr következik. Köszönöm szépen. Ez a, az ENSZ egyezmény a refer, kulturális referencia keretet változtatja meg. Most végre a társadalom rép, részét képezhetjük, és mint olyanok szeretnénk részt venni a fejlődésben, de a valóságban ez nem történik meg, mert nagyon sok európai államban, amikor válság van, akkor tőlünk vesznek el azonnal, és mi leszünk a legutolsók, akiket segíteni fognak. Úgyhogy ebből a szempontból azt hiszem, hogy még egyfajta kulturális paradigmaváltásra van szükség. Ugyanis az ENSZ egyezmény azt mondja ki, hogy a fogyatékkal élők funkcionális másságukat nem tudják tehát, hogy ezeket a, a tehát hogy a, a, maga a fogyaték az igazából azt jelenti, hogy nincsen számukra az esélyegyenlőség biztosítva, az akadálymentesség biztosítva. Pedig a mi másságunk sokszor segíteni az ősztársadalmat. Európában 15-18 százalékra tehető a fogyatékkal élők száma és tulajdonképpen az életük során valamikor mindenki találkozik ezzel a problémával, hiszen a társadalom maga lesz fogyatékos akkor, hogyha nem képes az általános politikáiba beépíteni ezt a szemszöget. Mi azt szeretnénk, hogyha a fejlesztési politikának részét képezhetnénk, mert ugyanazokat a kötelezettségeket rólják ránk, akkor, amikor nincsenek biztosítva számunkra az azonos jogok. Az, hogy mi ma itt lehetünk európai az Európai Parlamentben, az azt is mutatja, hogy a mi mozgalmunk nagyon erős, emancipációs mozgalomnak is nevezhető, és az emberi másságért harcolunk. Európában mindenki más, de minket stigmatizálnak és kirekesztenek. Ezért szeretnénk azt kérni, hogy az emberek, a, szó, a társadalom másként reagáljon a mi irányunkba. Eh, thank you very much. Köszönöm szépen. Wolfgang Novák úr következik Ausztriából, az osztrák nemzetanács részéről kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, többször megemlítették, hogy átfogó diszkrimináció ellenes csomagra van szükség. Csak akkor tudunk határozottan fellépni, hogyha erőteljes irányelvet alakítanak ki, és csak így válik lehetségesé az, hogy egységes, magas szintű védelmet biztosítsunk az Európai Unióban mindenki számára. Ugyanez vonatkozásában el szeretném mondani, hogy 2003-ban itt egy képviselő, Michel Crispa szólalt ö, fel ugyanezen az eseményen, itt ö, sajnos ö, tragus körülmények között idén elhunyt. Jó. Vielen Dank. Köszönöm. Most? Magyarország részéről következik valaki. Remélem helyesen mondom ki a nevét. Daniel Reika a fogyatékkal élő környezettárs részéről. Öni a szó. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Horvátné és Somogyi Ildiko vagyok, a fogyatékos emberek szervezeteinek tanácsának képviselőjeként és az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének alelnökeként köszöntöm Önöket. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény nagyon fontos az értelmi fogyatékos emberek és családjaik számára is. Én most a 12. és a 19. cikkel kapcsolatos tapasztalatainkat szeretném kiemelni. A 12. cikk a cselekvőképességgel és a támogatott döntéshozatalal kapcsolatos intézkedések elmaradásának az oka, hogy elsősorban a jogi szakmák művelői állnak ellent ennek az emberjogi szemléletnek, ami a 12. cikkből következik a cselekvőképesség területén. A 19. cikkel kapcsolatban előremozdulás történt a magyar kormány megalkotta és elfogadta a kitagolási stratégiát. A kitagolási tényen felül érdemi előrelépés történik a közösség alapú lakhatási formák megteremtése terén is. A stratégia új szolgáltatási forma jelesül, a támogatott lakhatás bevezetésével számol, amely a korábbinál jóval rugalmasabb lakhatási formát tesz lehetővé, és remélhetőleg az ilyen megoldások megélénkülését hozza. Az éfoészt ezt támogatandó és elősegítendően hozta létre először országunkban a támogatott lakatási modellt kulcsprogram néven, amely nagy sikerrel működik, és reméljük, hogy a közeljövőben sok támogatott lakás tud így el, ö, elindulni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, if I may say in Hungarian. Eh, Most Boris Szusztásics úr következik. Szlovéniából kettő perc percben. utána pedig francia képviselő következik majd. Sőtárs és úr, kérem, szóljon hozzá. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy szót kaptam. Ez a gazdasági és pénzügyi válság növeli a nehézségeinket és nagyon lényeges, hogy uniós szinten fellépjünk ezen ügyek kezelése érdekében. A finanszírozás nem igazán stabil, mi úgy gondoljuk, hogy rendelkezésre kellene bocsátani bizonyos közpénzeket, amelyeket aztán a fogyatékosok érdekében fel tudunk használni, és a, egy javaslattervezet kidolgozására is szükség lehet ez ügyben. A szlovéniai szervezetünkben odafigyelünk is ezekre a kérdésekre, és az új jogszabály alapján igyekszünk eljárni. igyekszünk is olyan forrásokhoz hozzáférni, amelyekből aztán a tevékenységünket finanszírozni tudjuk. Itt nagyon sokrétű tevékenységről beszélünk. A, a független lakhatás lehetővé tétele érdekében tevékenykedünk. Jelenleg azonban olyan fejleményeket látunk, hogy eh, az ilyen alapokhoz való hozzáférés eh, nehezebb, eh, átkerülnek ezek közvetlenül az állami költségvetésbe, és közhivatalnokok, köztisztviselők döntenek a szükségleteinkről és azok finanszírozásáról. Szerintem ez nincs összhangban az ENSZ egyezménnyel, és remélem, hogy az állásfoglalás elfogadásra kerül. Köszönöm szépen! Monsieur André Feltier következik a francia nemzeti tanács részéről utána Ingrid Borman a svéd szervezet részéről. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, a kulturális jogok, amelyekre az ENSZ egyezmény 30. cikkében kerül, történik utalás, rendkívül fontos kihívás jelentenek. Ugyanis a csak a növekedéssel tudunk kilábalni a válságból, de igazából itt azt kell figyelembe venni elsősorban, hogy a társadalmunk víziójának alapját mm, az emberi jogok figyelembevétele kell, hogy képezze. A kulturális intézmények, a különböző kezdeményezések mégis szinte nevetséges szinten maradnak. Ráadásul nagyon kevés a bevált gyakorlat, és ezeknek a cseréje. Fontos lenne a kultúrához való hozzáférés biztosítani, és tulajdonképpen emiatt, vagy ennek a hiánya miatt milliók a fogyatékkal élők köréből kirekesztődnek a kultúra világából. Éppen ezért szeretnénk, hogyha egy olyan munkacsoport jönne létre, amely a parlament, a bizottság, és az Európai Fogyatékkal Élők Fóruma, valamint szakértőkből állna, hogy ez a testület a kulturális jogok ért tegyen valamit, és ezek megvalósulását segítse elő. Fontos az is, hogy gyakorlati referencia anyagokat, kézikönyveket dolgozzunk ki, és egy olyan keretet, jogi keretet, amely a művészi, művészeti termékekhez való hozzáférést biztosítja, és területi szinten is biztosítja ezt. Ugyanis fontos az, hogy a fogyatékkal élők is hozzáférjenek a kultúrához, illetve hogy a művészek is kapcsolatban lépjenek a fogyatékkal élőkkel. Mi nem gondoljuk azt, hogy a szociális inkluzió, a munkavilága, illetve az oktatásban való inkluzió megvalósulhat a kulturális jogokhoz való hozzáférés nélkül. Fontos számunkra, egy igazi európai kulturális szövetség, szerződés kialakítása. Thank you very much. Uh, I would like to ask... Elnök, köszönöm szépen. Ingrid Blumann következik a svéd delegációtól két percre, és aztán Giovanni Padovani következik Olaszországból. ratificerade konventionen redan 2008 och man har... Köszönöm szépen. 2008 óta a monitorozó bizottságban vettem részt. Mit is tapasztaltunk? Annak ellenére, hogy Svédországban nagyon magasak az elvárások, mégiscsak a vonatkozó politikáink inkább visszafelé léptek, tehát továbbra is szükség van a reformra. Ugyanis az új építkezésekben például úgy tűnik, hogy visszalépés történt az akadálymentesség területén. és egyre többen, egyre inkább elkötelezettek ebben az ügyben, de mégis kevés történik. Azt szeretnénk, hogy ne legyen diszkrimináció és az akadálymentesség valóságá váljon, de annak ellenére, hogy a politikai ambíciók nagyon magasak, és itt van az ENSZ egyezmény is, a valóságban azt láthatjuk, hogy mm, az egyezményben foglaltaknak, hogyha meg akarunk felelni, akkor még nagyon hosszú út vár ránk Svédországban is. Nos, itt az Európai Parlamentben ugye fontos kimondani azt, hogy ha az Európai Unió biztos abban, hogy meg szeretné valósítani az egyezményben folyt leírtakat, akkor oda kell figyelnie a tapasztalatokra is, hiszen nekünk Svédországban is nagyon sok tapasztalatunk összegyűlt ezen a területen. Monitorozásra van például szükség, európai szintű monitorozásra, ugyanis ez csak így valósítható meg. A hatóságok nem jelenthetnek, nem jelenthetik azt, hogy csak ők vesznek részt ebben a munkában, mert őket is ellenőrizni kell. Köszönöm. Thank you very much. I will speak Italian now. Olasz hozzászólás következik. Giovanni Padovani kérem, hogy egy percet várjon, mert Nicolo Rinaldi, aki utolsóként kívánt felszólalni, de neki is szüksége van arra, hogy előbb beszéljen. Tehát először adnám meg Nicolo Rinaldinak a szót, és azután Giovanni Padováninak. Rinaldi úré a szó. Köszönöm szépen ezt a mai lehetőséget, még akkor is, hogyha igazából megvárhattam volna a én ülésemet is, 12 óra 10 perckor kellett volna felszólaljak, minden esetre most örülök, hogy megkaptam a szót. Alelnökként dolgozom, a az Európai Parlamentben, a liberális frakcióban, és úgy gondolom, hogy ez a mai kezdeményezés nagyon szép. Én személy szerint és más kollégák is a frakciómban nagyon aktívan dolgozunk ezekben a témákban, fogyatékkal élők témájában, de mégis úgy gondolom, hogy a fogyatékkal élők Európai Parlamentje ugyan kicsi, de fontos kezdeményezés minőségi ugrást jelent. Mert ezzel kimondjuk, hogy a az Európai Parlamentben és az európai intézményekben is jelen van a fogyatékkal élők ügye, és a fogyatékkal élők is jelen vannak itt. Ez természetesen nagyon jót tesz az Európai Parlamentnek is. Nagyon örülünk annak, hogy meghallgathatjuk Önöket, hogy termet biztosíthatunk ennek a mai eseménynek, mert különben csak egy elefántcsont, torony lenne az Európai Parlament, holott igenis, és ennek a háznak kell biztosítania mindenki számára a jogokat. Európában nagyon sok munkára van még szükség, ahhoz, hogy valóban megvalósuljon az európai tagállamokban a diszkriminációmentesség. 2009-ben Carlo Rossettivel, aki egy fogyatékkal élő kollégánk, közös kampányt folytattunk, annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy a mi társadalmaink mennyire zártak a fogyatékkal állók világával szemben. Nem veszik tudomásul vagy figyelembe a különböző időkorlátokat, és nagyon lassú az az üzenet politikai értelemben is, és logisztikai értelemben is az egész folyamat. Tehát ezzel az európai politikai elitnek meg kell küzdenie, és az Európai Parlamentnek ne csak szép szavaknak legyen a központja, hanem igenis, és legyenek fogyatékkal élő képviselők is az Európai Parlamentben, legalább abban az arányban, amennyire a társadalomban képviseltetik magukat. A fogyatékkal élők témája és a társadalom közötti összefüggések visszautalnak a történelemre, hiszen a történelem során például a középkorban gyakorlatilag megbélyegezték és bűnösnek ítélték a fogyatékkal élőket, azután a, tör, a tudomány elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, de megint csak egyfajta gettóba szorítva a öm, fogyatékkal élőket. A holokauszt során a 20. században majdnem 200 ezer ember pusztult el fogyatékkal élők között a haláltáborokban, és talán a 20. század második felében mégiscsak elindult egy pozitív folyamat, Kérem, hogy lassan zárja le felszólalását. Na de mégis úgy gondolom, hogy a mostani feladatunk az az, hogy legyünk igényesek, és önök mindenképpen azok. Itt nem csak jogi szempontból kell igényesnek lennünk, európai intézmények szintjén vagy tagállami szinten meghozandó jogszabályok szempontjából, hanem inkább a meglévő jogszabályok alkalmazása kellene minél harmonikusabban összefüggjön a különböző tagállamok között, hiszen óriásiak a különbségek eh, az egyik tagállamból a másikba vándorolva. És másor, másik oldalról pedig itt van a válság, amely eh, amely kockára teszi az eddig elért eredményeket. Éppen ezért mi azt szeretnénk, hogy a szociálpolitika és a fogyatékkal élők integrációja nem szabadna, hogy sérüljön a megszorító intézkedések miatt. Itt egyfajta lezárt területre lenne szükség, mert ez mégiscsak mutatja azt, hogy hogyan is, mennyire vagyunk emberiek, mennyire és ez, ez igazából az Európai Unió identitásának is egyik mérő mércéje. Elnök, köszönöm. Hát mindenki láthatja, hogy kicsit késésben vagyunk. Úgyhogy most döntünk arról, hogy el fogjuk halasztani Van Rompoy úr eh, üzenetét, videó üzenetét, ami pedig azt jelenti, hogy lehet, hogy egy picit több időnk lehet a felszólalók számára, hogy még egy 10 percig tudjunk beszélgetni, amennyiben ezt a tolmácsok is eh, támogatják, tehát eh, három egykor minden esetre be kell fejezzük mindenképpen a szülésünket. Úgyhogy ha a tolmácsok is egyetértenek, akkor kérem, hogy Giovanni Padovani vezetésével folytassuk a tanácskozást, és azután Írországból következik a, kö- a felszólalónk. Giovanni Padovani két percben. Köszönöm szépen. E, faccio prima un appunto riguardante il linguaggio che... Szeretnék arra utalni, hogy hogyan is szólnak rólunk ö, fogyatékkal élőkkel. Ezzel kapcsolatban azt szerettem volna mondani, hogy ez egy olyan megfogalmazás, amely igazából nem definiálja valós helyzetünket. Fontos az is, hogy hogyan nevezzük a dolgokat, és az a nemzetközi ö, szóhasználat, hogy fogyatékkal élők, ezzel kellene, ezzel a kifejezéssel kellene bennünket illetni, ami az egyébként az ENSZ egyezményben is szerepel. Szerettem volna a 27-es cikkre utalni az ENSZ egyezményből, amely egyébként az állásfoglalási indítványunk harmadik pontjával összecseng. Ez a foglalkoztatására vonatkozik, és kimondja, hogy az Európai Uniónak garantálnia kell azt, hogy a fogyatékkal élők emberi jogait tartsák be az Európai Parlamentben, az európai intézményekben a felvételek során, illetve a munkahelyteremtés során. Az Európai Parlament volt az első olyan intézmény, amely gyakornoki státuszi lehetőségeket biztosított a fogyatékkal élők számára, és a kiválasztott személyek kaptak lehetőséget itt dolgozni. De mégiscsak ez a kezdeményezés aztán megfeneklett, és nem folytatódott sajnálatos módon. Itt a 27-es cikkre utalnék az egyezményből. Fontos az, hogy először jó példával járjanak elől a intézmények. Mit akar tenni az Európai Parlament azért, hogy politikája jobban, nagyobb hatással legyen a fogyatékkal élők életére. Fontos az, hogy látványosabban részt vegyünk, ne csak fogyatékkal élőként az Európai Parlament munkájában, hanem úgy is, mint olyan személyek, akik nagyon is jó kompetenciákkal rendelkeznek más területeken. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászólónk Írországból a Méli úr. Öné a szó. Annyit szeretnék mondani, hogy a ma elfogadandó állásfoglalás nagyon lényeges, és nagyon lényeges, ezt támogassuk és támogassák, és az állam részéről is támogatást kapjon nem lehet, hogy csak bizonyos privilegizált helyekre jusson el ez az egész ugye nagyon könnyen, nagyon gyorsan a mi támogatásunkat csökkentik, és ez mindennapi életünket befolyásolja a bölcsőtől a sírig. Nagyon lényeges tehát ez ellen fellépni jó lenne, jobb lenne, hogyha a kormányunk aláírná ezt a, az egyezményt. Így tudunk tudnánk tenni tényleg többet a polgárainkért, és nagyon jó lenne, hogyha a parlament megtenne mindent az Európai Parlament annak érdekében, hogy a kormányzatunk mielőbb tehát ratifikálja ezt az egyezményt. Köszönöm. Jó, Thank you very much. The next one is Vai Réka from Hungary. Vai Réka, Magyar Vai Réka Magyarország. Utána Hans Jürgen Gross Ausztriából. Erika következik, tehát Magyarországról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország már sok éve ratifikálta az ENSZ konvenciót, mégiscsak most kezdett hozzá a nagybentlakásos intézmények lebontásába. Mint az Autisták Országos Szövetségének ügyvezetője, az autizmussal élő személyek és az ő családjaik nevében két aggályomnak szeretnék hangot adni. Az egyik, hogy a fogyatékossággal élő személyek és az ő szervezeteik csak nagyon kis mértékben tudnak részt venni a kitagolási folyamatban. Az ő a semmit róluk nélkülük elv nem valósul meg ebben az esetben. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, az a fokozott támogatási szükségletű személyek helyzete. Félő, hogy az ő számukra nem lesz érvényes az ENSZ egyezménye, a lakóhely szabad megválasztása, ugyanis jelenleg őket 30-50 társukkal együtt szeretnék elhelyezni az úgynevezett lakócentrumokba, ami egyértelműen ellentmond az egyezménynek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thanks a lot for your keep the time very correctly. Uh, Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt. Sajnálatos módon a szabályok értelmében le kell zárnunk a délelőtt ülés szakot, és már csak egy személynek tudok szót adni. A többiek valószínűleg délután kapnak szót, de ez nem biztos. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, hogy túl lépték a rendelkezési állási munkaidejüket. Hans-Jürgen Gross az, Osztr- az Osztrák Nemzeti Tanács részéről öné a szó. Elnök úr, tisztelt jelenlévők, ma Európájáról szeretnék szólni. Hogyha belegondolunk, hogy az unió költségvetésének egyharmadát strukturális alapokra használják fel, amiből ugye a, a holnap Európáját kellene ö, fölépíteni, akkor látjuk, hogy hatalmas összegeket fordítanak az akadálymentesítésre. Azt is azonban látni kell, hogy sajnos nem mindenki úgy használja fel ezeket az eszközöket, ö, ahogy kellene, és nem mindig célnak megfelelő. Néha úgy tűnik, mintha tegnap Európáját építenénk, nem, nem pedig a holnap Európáját az Európai Szociális Alap eszközeiből nagyon sok munkanélküliség elleni dolgot finanszíroznak, de nem segítik a fogyatékkal élők munkaerőpiaci hozzáférését. Minden, minden Európa érdekeit szolgálni kell, mi is Európa vagyunk nagyon alacsony szinten kérik csak a szakértelmünket, és gyakran ezt teljesen önkéntes alapon tesszük, mindenki pénzt kap, csak az nem, aki fogyatékkal élőkkel dolgozik, vagy aki maga fogyatékkal élő és a tapasztalatait megosztja, szóval ez nem jó így. Az lenne a kérésem tehát, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy az változzon, és hogy a támogatási eszközök szintén akadálymentesen hozzáférhetőek legyenek hiszen nagyon gyakran egyáltalán nincs lehetőségünk megszerezni ezeket a pénzeszközöket, hozzáférni ezeket a pénzeszközökhez, hogy jó projekteket finanszírozzunk a fogyatékkal élők számára. Köszönöm a figyelmüket, és el kell, hogy mondjam, hogy Európa nem csak gazdasági közösség, hanem nagyon sok ember közössége ebből 80 millió valamilyen fogyatékkal él, és mi is Európa vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezárjuk a délelőtti ülésszakot. Ebéd következik az első emeleten a Jehudi Menuhin teremben. Kérem, legyenek itt a teremben. 2 óra 20-kor pontosan. Annak érdekében, hogy folytathassuk és behozhassuk a lemaradásunkat. Köszönjük. It's been a pleasure to work with you. It was not very easy, you know.